Colleagues, please take... Kollégák kérem foglalnak helyet. Jó reggelt mindenkinek. Kezdjük el az ülésünket. Egyrészt azzal, hogy üdvözöljük Almunia biztos urat körünkben, és megköszönjük a szakbizottságunkkal az elmúlt évben folytatott kiváló együttműködés. a jogalkotási dossziékban is, meg a szakbizottságunk azt is tudja, hogy különösen egy témában volt nagyon nagy segítségünkre, ahol végül is együtt döntési eljárás alakult ki a versenyjog területén, és nagyon örülünk annak, hogy hozzájárult ez eredményhez, ami számunkra egy első lépés. A szakbizottság a versenypolitika terén kialakított új szerepkörében, és minden képviselőtársam nevében azt hiszem mondhatom, hogy nagyra értékeljük az ön hozzáállását és a parlamenttel való együttműködést, meg különösen a szakbizottságunkkal valót. Ammunia alelnök úr ma bemutatja nekünk, megvitatja velünk a bizottság által elfogadott legújabb versenyjogi kezdeményezéseket. Különösen két kezdeményezésre gondolok ezek körében, a fehér könyv, amely a vállalati összolvadások jobb ellenőrzéséről szól, illetve az 1-2003-as rendelet a tröszt ellenes tevékenységek kerete ez. Ezek az anyagok bizonyos a vállalatok összeadásának szabályozásában való pontok módosítását javasolják. Az ön utódja fogja eldönteni, hogy a bizottság vagy a jogalkotási javaslatot is beterjeszt ezek nyomán, és akkor a, a parlament konzultációs joggal él majd, illetve az a kommuniké, amely a rendelet javításáról szól. Ahogy megalapodtunk ebben, egy kb. 10 perces prezentációt tart majd. A biztos úr és ezeket a szokásos 5 perces kérdések, feleletek követik majd. Almúni biztos úr, a szó. Uh, Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Ez az utolsó alkalom, hogy találkozhatunk, mielőtt, uh, illetve hogy ezen szakbizottság előtt. 2004-ben nevezte ki először Pedro Solves helyére a Pródi bizottságban. Tehát azóta dolgoztunk együtt az első Barózó bizottságban, ahol a gazdaságügyekért felelős biztos voltam, és most pedig a versenyjogért felelős biztosként. Én azt hiszem, hogy a párbeszédünk rendkívül gyümölcsöző vagy. Nagyon érdekelt engem az, hogy meghallgassam az önök véleményét, eszmét cseréljek önökkel, és mindig is a különböző portfólióim alatt azt találtam, hogy ez nem csak egy felelősség a bizottság tagjaként az, hogy jöjjek, hanem egy nagy lehetőség is számomra, hogy jobban megértsük a kihívásokat, az alternatívákat, a helyzetet úgy, ahogy van, és remélem, hogy ez hasonlóképpen alakul majd a, az utódommal is. Amennyiben emlékeznek, ugyanis többen itt voltak már, talán ugyanebben a teremben, öt évvel ezelőtt azt mondtam a meghallgatásom során, hogy számomra a versenypolitika kulcsfontosságú az európai versenyképesség szempontjából, a munkahelyteremtés és a növekedés szempontjából. Ezek voltak a legfontosabb prioritások számunkra, és az ide tartozó jogalkotási javaslatok, rendelettervezetek mind ebbe az irányba mutattak. Az elmúlt öt év tapasztalata ugyanezt a tapasztalatot érlelte meg bennem. A versenypolitika rendkívül fontos a fenntartható fejlődés, fenntartható növekedés és munkahelyteremtés szempontjából. 2013-ban a versenyképességi jelentés alapján a versenyképesség szolgálatába állítható eszközök hatékonysága áll gazdaságunk, cégeink versenyképessége, az innováció növelése, az antitrust, jogszabályok megteremtik azokat a feltételeket, amelyek jobb szolgáltatásokat és jobb minőségű termékek előállításához segítik hozzá az európai gazdaságot. Aztán a összeolvadások ellenőrzése hatékonyan tartja a piacot, és az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok pedig megakadályozzák az adófizetők pénzének elpazarlását. Ezen felül nagyon fontos a versenyjog, az európai ö, egységes piac megőrzésére, kialakítására, valamint ö, az európai integráció politikai dimenziójára is hatással van. 2010. januárjában a meghallgatásomkor konkrétabb célokról is beszéltem a mandátumommal kapcsolatban. Én akkor azt mondtam, hogy Európában a bankokat kell megerősíteni, és a pénzügyi válságból kell kilábalni. Ez pedig a parlament bevonásával, az állami támogatások modern átszervezésével, valamint a ö, versenyjog megsértéséből adódó ö, büntetések ö, összegeinek jobb elosztásán keresztül valósítható meg. Az elmúlt időszakban európai, az európai kormányok a bankszektort szabályozták. 110 európai bank, amely körülbelül a, az európai bankszektor 25%-át teszik ki, konkrétan kaptak állami támogatást 2008. október óta. 13 ezen bankok közül, tehát ebből a 110-ből 13 mindenféle feltétel nélkül kapta meg az állami támogatásokat. 52 esetben restrukturációs terveket dolgoztunk ki, és még a 33 bank esetében léptünk közbe, de még 12 eset továbbra is folyamatban van. Itt tőkeinjekció, az egyik oldalon, és állami garanciák és más eszközök jöhettek szóba. 2008. októberétől 2013 végéig az európai kormányok összesen 608 milliárd eurót injektáltak a bankszektorba, ez több mint 5%-át teszi ki az európai GDP-nek. A mai napig ezek a bankok éppen fizetik vissza a szállami támogatásokat és a vonatkozó kamatokat. ben a csúcsponton összesen 835 milliárdot garantáltak az államok állami garancia formájában. Ez azóta csökkenő tendenciát mutat, a múlt év végén 400 milliárdos összegről beszélhetünk, tehát ez már megfeleződött, sőt még kevesebb is. Ezek a garanciák természetesen költségekkel is jártak, 38 milliárdról beszélünk, de összesen 3 milliárd volt az az összeg, amelyet a bankok kértek 2008 és 2013 között. Tehát itt azért nagy előrelépésekről számolhatunk be. Részint a kimentett bankok továbbra is működőképesek, és ezzel megőrizték a betétesek összegeit, valamint az állam közbe lépett, mint egy de facto ellenőrző szerv. Ezen kívül a az adófizetők pénzét minimális összegben használtuk fel, annak érdekében, hogy a maximális biztonságot érjük el. Nagyon fontos az, hogy egyelő feltételeket teremtettünk a bankszektorban. Körülbelül egy évvel ezelőtt az iránymutatásokat napra készítettük, és az új kereten belül drámaian csökkent a közpénzek felhasználása a bankszektorban. A bankszektor sokkal ellenállóbb lett, és ugyanezen elvek alapján nagyon jó munkát végzett az Európai Parlament is, és különösen ez a szakbizottság, illetve a tanács is, azon javaslatok elfogadásával, amelyek a bankunió felé vezető utat kövezik ki. Van itt egy másik nagy cél is, amelyet még a legelső meghallgatásom során emel, említettem, ez az állami támogatások rendszerének modernizációja. A cél nem más, mint a növekedés, illetve a munkahelyteremtés. Prioritás számunkra tehát azon területekre való odahatás, amelyiknek a legnagyobb hatása van a belső piac működésére. Ez a modernizáció tíz új iránymutatásban csúcsosodott ki, öt rendelet született, ezek rendkívül fontosak Európa versenyképessége szempontjából, az elmélyült belső piac kialakulása, energia, környezetvédelem, kis- és középvállalkozások, regionális támogatások, Most végre úgy tűnik, hogy látjuk az alagút végén a fényt, és a jövő, a következő hetek során ki is, illetve hogy megjelenik majd a vonatkozó irányelv is. Sokkal egyszerűbb lesz a rendszer, a támogatás, hogy az emberek, a lakosság, illetve a cégek számára, hogy az antitrust szabályokon keresztül érvényesíteni tudják követeléseiket. Az Európai Parlament társjogalkotói szerepben vesz részt ebben a munkában. Rendkívül fontos volt a parlament munkája ebből a szempontjából, hogy a tanácssal kiegyensúlyozott egyességre jussunk. Úgyhogy köszönöm szépen külön ennek a szakbizottságnak és a szakbizottság tagjainak munkáját. És végül néhány olyan gondolatot említenék még meg, amelyek a növekedést támogatják a versenypolitikán keresztül részben gondolok a kifizetési rendszerekre, bankok által kiszabott költségek, valamint az a kb. 10 milliárd eurós összeg, amelyet Európa szerte a bankok különböző költségekként hárítanak a lakossági szektorra, illetve a kis cégekre. A problémákra nagyon jó megoldást találtunk 2010-ben a Credit Cardson keresztül, és sikerült lecsökkenteni 30, 50 kal a kreditkárdokra, tehát a hitelkártyákra vonatkozó költségeket. Sikerült azt is elérni, hogy mindenféle európai országban azonos feltételeket tudjunk teremteni, és csökkenteni tudjuk ezeket a költségeket. A Visa International, illetve a Mastercard esetében még most is tartanak a vizsgálódások. Az Európai Payments Council-lal tárgyalásokat folytatunk, de ezen a területen is nagyon aktívak voltunk. Azért is, mert részben úgy gondoljuk, hogy a versenyjognak itt érvényesülnie kell, és ráadásul fontos az is, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amely nem akadályozza a szabad versenyt. Fontos az is, hogy a kifizetések piaca egyenlő feltételek mellett volna valósuljon meg egész Európában. A lakosságnak olyan költségeket kell megállapítani, amelyek elviselhetőek, és a nem banki szektor számára is ugyanezt biztosítani kell a jogszabályokon keresztül, tehát a jogalkotáson keresztül tudjuk mindezt megalkotni, és éppen ezért szeretném még egyszer köszönni, megköszönni az önök munkáját. Michel Barnier és jó magam két javaslatot küldtünk most át a parlamentnek, ez pedig egy rendelet tervezet formájában valósul majd meg, és remélem, illetve hogy nagyon örülök annak is, hogy az olasz elnökség is segíti a munkát, hogy minél hamarabb még ebben a szemeszterben lezáruljanak a tárgyalások, és trialógusra kerüljön sor. Az ICT, információtechnológia és a digitális gazdaság rendkívül fontos szerepet játszanak a jelenlegi európai gazdaságban. A telekompiacra gondolok. Itt több nagy cég összeolvadását is megvizsgáltuk, részben azért, mert a Telekom egységes piac még mindig csak célként és nem valóságként mutatkozik, tehát ezért fontos az, hogy a nemzeti piacokat is megvizsgáljuk ebből a szempontból, még akkor is, hogyha pozitív döntéseket hoztunk meg bizonyos összeolvadásokkal kapcsolatban, de mégis nagyon szigorú feltételek mellett, mert szeretnénk a nemzeti szintű konszolidációt olyan formában megvalósítani, hogy az ne legyen versenyellenes, és a lakosságnak sem jelentsen pluszköltséget. az i vagy az e-könyvek, illetve az Apple és más nagyobb kiadók, a Motorola és a Samsung is vizsgálat alá kerültek. Reméljük, hogy nem fogják a jövőben elkövetni azokat a hibákat, amik a múltban megtörténtek. a generikus gyógyszerek gyógyszergyártóinak szektorában találtunk néhány problémát. Ezen keresztül reméljük, hogy sikerül majd lenyomni az árakat, hiszen a betegek, a felhasználók olcsóbban kell, hogy gyógyszerhez jussanak, és az összes tagállamban szeretnénk, hogyha csökkennének az egészségügyi kiadások, költségek, mert az egészséghez való jogot szeretnénk előmozdítani egy általános rendszer kialakításán keresztül. A az európai versenyjog előtt álló kihívások, a domináns cégek esetében még azért problémákat rejtenek. Innováció, illetve a smart business modellek azok, amelyeket támogatnunk kell. Oda kell figyelnünk az innovációra, és a sikerre, a piaci sikerre, de ezek persze nem versenyjogi problémák, mégiscsak, hogyha visszaél valaki a valaki visszaél a piaci domináns pozíciójával, az viszont nagy problémát jelent. Ebbe a az egész folyamatban szeretnénk minél inkább bevonni az Európai Parlamentet, hiszen itt a média, a sziparág és bizonyos politikai körök is nagyon odafigyelnek erre a kérdéskörre. Amikor pedig a trösztellenes vizsgálódásainkat folytatjuk, akkor mindig a verseny kell, hogy központban álljon, és igazából az a fontos, hogy azokra a problémákra találjunk orvoslást, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Éppen ezért nagyon szeretném elkerülni azt, hogyha a politikai ö, csatározás központjába kerülnének a szigorúan versenyjogi kérdések. Például a Google esettel kapcsolatban fontos azt látni, hogy már megküldtük a leveleinket, 20-an fellebeztek, és itt ezen leveleken keresztül azt is láthatjuk, hogy milyen igazi problémák merültek fel a Google-lel kapcsolatban. A Google számára megküldtük ajánlásainkat, hogy javítsa versenyjogi szempontból feltételeit, a Google cég megfelelőképpen válaszolt a 9-es cikk eljárásának értelmében, de továbbra is folytatjuk majd logikusan azokat a lépéseket, amelyekre szükség lesz ebben az esetben. Attól függetlenül, hogy hogyan is alakul majd ez az ügy, az Európai Bizottság és főként a versenyjogi biztos mindenképpen fel kell szólaljon a mi ö, eljárási rendszerünk függetlensége, pártatlansága mellett, hiszen mi vagyunk a legkomolyabb versenyjogi hatóság a világon, és ezt meg is kell őrizzük. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most következnek a képviselők, a frakciók. Burkhard Balc az első. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném Almunia biztos urat üdvözölni a néppárti frakció nevében, megköszönni a munkáját. Azt gondolom, több mint magától értetődő ez, hiszen az elmúlt öt év során nagyon komoly példát teremtett munkájával. Három kérdésem is volna, először is. Számomra legtöbb kollégám számára. Az Európai Parlament együttdöntési joga a versenyjogi kérdésekben fontos téma. Hivatal ideje elején egyfajta lendületet adott ennek a témának, egy, a, egy az irányelve fogadásával, ám más közös európai politikai témakör is közelít a versenyjog témájához, és együttdöntés eljárás alá esik, vannak ugyanakkor kivételek. Vajon miért nem foglalkozott ezekkel a témákkal, amelyek még nem egy döntési eljárásban vannak intenzívebben a hivatal idejében, és vajon lát-e lehetőséget arra, hogy a jövőn a parlament az új bizottság kapcsán a versenyjogi kérdések mindegyikében együttöntési jogban kapcsolódhasson be. És az hogy a Google eljárás kapcsán nem úgy, úgy tűnik, hogy nem tudja majd lezárni ön ezt a témát februárban. Az Google magyarázatait ön kielégítőnek találta akkor. Ön szerint ez most is helytálló-e? Nem gondolja úgy, hogy nem volt elég mélyreható a kritikánk. Szerintem további időt igényel a Google-a való eljárásban való vizsgálódásunk, és tekintettel ennek a, ennek a kérdésnek a bozonyúságára, amelyet annak idén alábecsültünk. Tavaly bejelentette a bizottság azon ö, szándéket, hogy egy supervisory task force-ot hoz létre az élelmiszer ágazatban folyó verseny felügyeletére. Megvannak már az első eredményei ennek a munkának, adna-e valamilyen értékelést, hiszen a közönséget, a szélesebb közvéleményt nagyon érdeklik ezek a fejlemények. Köszönöm. Köszönöm Balc úr a jó kívánságait, és köszönöm a frakciójának is. Meg az együttműködést, meg támogatást, amit adtak nekem. Először is az együttdöntési eljárás ügyében. Annak idején, a meghallgatásom idején a magánszemélyeket ért károk rendezésének ügyében a bírósági döntések fontosságát emeltem ki, e, amire azonban nem vagyok képes, és egyetlen biztos sem képes, hogy a szerződéseket megváltoztassuk a saját kezdeményezésünkre. Tehát e, azokat a témákat ki lehet jelölni, amelyekkel foglalkozni kell a rendes eljárástól különböző módon ha jövőben lesz egy jogalkotási javaslat, legyen bármilyen is, egy olyan témában, ahol a jogi alap kizárólagosan a versenyjoggal foglalkozik a szerződések alapján, akkor a szerződések alapján lehet ezt tár együttdöntési eljárás alá vonni. Tehát itt a, a szerződések a meghatározók, a hatalom megosztás sajátságos struktúrája. A, a szerződések szerzőivel kellene erről tárgyalni, nem, a biztossal. A Google-al kapcsolatban nem tudom, hogy maga az eljárás mikor zárul majd le. Különféle értelmezések ütköznek ezzel kapcsolatban. Én a magam részéről azt szeretném, ha jól zárulna az ügy, ami azt jelenti, hogy a Google felhasználói, azok, akik a Google platformokat akarják használni, megtehessék, anélkül, hogy versenyzavart okoznának, illetve hogy a, domin a, a cég domináns pozíció szerezne, vagy ezt visszaélne. A Google válaszait várjuk, és ha az én hivatalos időn felmaradó heteiben megkapjuk ezt a választ, akkor nyilván foglalkozik vele, foglalkozok majd vele, és napirendre kerül, ám ha a Google nem válaszol október vége előtt, akkor az új biztosnak kell majd foglalkoznia ezekkel a válaszokkal és az egész folyamattal. Mint mondottam, tehát ha valami lesz október vége előtt, akkor én foglalkozni velek vele. Ha viszont ezt követően a biztos úgy érzi, hogy nem lehet azokat a változásokat eszközölni, amelyek az aggályokat eloszlatnák, akkor erre megfelelően ellenkezni fogunk. Az élelmiszeripari task force tekintetében, ugye nincs előttem a jelentés, de majd válaszolok a későbbiekben rá írásban. Buenos días, muchas gracias, presidente. Eh, bienvenido, comisario. Hernández Álvarez képviselő, köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy eljött. Én nem tudtam az előző parlamenti ciklusban, itt a szakbizottságban itt lenni és az ön munkáját követni, de nagyon örülök, hogy önt láthatom, és most szeretném is kihasználni a lehetőséget, hogy megköszönöm, hogy megköszönjem az ön biztosként végzett munkáját. Most igen, összetett gazdasági helyzetben találjuk magunkat a pénzügyi válság eredményeképpen. Ez ugye a bankszektor, de tulajdonképpen az összes pénzpiacot olyan helyzetbe hozta, hogy komoly aggájaink lehetnek. Európa most következetesen próbál a válsággal szemben lépni, ez nem volt jellemző a múltban. Az adófizetők igen, sok esetben ki kellett, hogy fizessék azt a kárt, amelyet a pénzügyi válság okozott. És ismét igaz az, hogy megint csak az adófizetők szenvedik el a helyzetet, hiszen azt látják, hogy a kormányok a pénzügyi intézményekből a részesedésüket kivonják, a nyereség pedig a részvényesekhez vándorol, nem pedig az adófizetőkhöz. Úgyhogy most megint veszélyesebb vizekre evezünk, és az állami támogatás nélkül ugye mivel nincs megfelelő szabályozás jelenleg, most még koncentráltabb bankszektor lesz, mint a múltban. Európa gazdaságait újra lendületbe kell, hogy hozzuk, de ennek komoly akadályai vannak, hiszen a bankokat nem nagyon tudjuk kirángatni a nehéz helyzetből, amelyben most vannak. Azt hiszem, mindez nagyon hasonló ahhoz, amikor a válság kirobbant. Az elkövet elmúlt években a tapasztalataink, ugye ön beszélt az állami támogatásról, amelyet a bankoknak nyújtottak, hát ezzel kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni. Van-e önnek, vannak-e ajánlásai arra vonatkozóan, hogy ez a szakbizottság hogyan végezze a munkáját a jövőben, mert nagyon sok jogszabály érkezik majd ebben a témában. Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves megjegyzéseket is, amelyeket a kérdés előtt tett. több mint egy tagállam, de nem túl sok, amelynek az esetében szerintem a koncentráció nem probléma. Tehát az, hogy a bankszektorban koncentrációt látunk a nemzeti piacokon, ez nem okoz gondot. Persze van a kiskereskedelmi területre szakosodott bankok, és így tovább nagyon sokféle bank van. Az egyik tagállamból nem fogunk átmenni a másikba, mondjuk Svájcba, hogy jelzálok hitelt vegyünk fel vannak, tehát van néhány konkrét terület. Viszont a probléma inkább a banki ágazattal az az, hogy túlságosan töredezett. Az egységes banki piaccal nagyobb lenne a koncentráció, és kevesebb a töredezettség. De persze itt azért a méretekre is figyelni kell hiszen Európa helyzete teljesen más, mint az Egyesült Államoké például, és ezért kell, hogy a szemünket rajta tartsuk a bankok egybeolvadásán. Én egyetértek az ön aggájával azzal kapcsolatban, hogy hiányzik az a képességünk, hogy mondjuk a közvetítőket kiemeljük ebből a láncból. És erről még beszélnünk kell, mindenféle javaslatot figyelembe kellene, hogy vegyünk, és azt is meg kell vizsgálni, hogy mik az akadályai annak, hogy közvetlen finanszírozási rendszereket működtessünk közvetítők nélkül. Ez lenne az életbe vágó Európa számára, az olyan fiatalok számára, akiknek van kezdeményezőkészsége, akik vállalkozást akarnak indítani, a gazdaság rengeteg szektorában vannak ilyenek, és nem jutnak finanszírozáshoz. Tehát a közvetítőktől, az akadályoktól meg kell szabadulni, és segíteni a pénzügyi szektort, hogy továbbfejlődjön. Nem szeretném az LKB tevékenységét semmilyen módon minősíteni, de azért azt elmondom, hogy a hitelek iránti kereslet hiánya ugye az előző művelet eredménye igen rossz volt, tehát talán ennek a kereslet hiánynak nem csak az az oka, hogy milyen helyzetben vannak a bankok, hanem azok a várakozások is, amelyek a tesztesztek eredményére vonatkoznak. Hát talán, hogyha lezárulnak a tesztek, akkor jobb lesz a helyzet. Ami a jövőt illeti nem csak a bizottság, hanem az Európai Parlament is nagyon figy- komolyan figyelemmel kell, hogy kísérje majd ezt. Oda kell figyelni arra, hogy azokat a közpénzeket, amelyeket a bankszektorba injekcióztunk, hogyan lehet vissza kapni. Ugye nincsenek hivatalos adataink a jelenlegi pillanatban, az adatokat innen-onnan lehet csipegetni, össze lehet csipegetni, a Eurostat is biztosít adatokat, a saját szolgálatainktól is kapunk ilyen információkat, de nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik azokkal a közpénzekkel, azokkal a garanciákkal, amelyeket a bankszektornak biztosítottunk, hiszen ezek mind-mind az adófizetők pénzéből születtek meg. Azt hiszem, az elmúlt években a komoly erőfeszítést tettünk a pénzügyi ágazat szabályozására, és a parlament ebben kulcsfontosságú szerepet játszott, a tanács is, és tényleg eredményeket értünk el, másképp nem is működik, egyébként nem lehet sikerre vinni ezt a dolgot. Szükség van a jogszabályokra. Van egy terület azonban, amire nem fordítottunk elég figyelmet, és ez a shadow banking, tehát az árnyékbanki tevékenységek. Nem vagyok én pénzügyi szakértő, de Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy szigorúbb szabályozásra lenne szükség. Hogyha a pénzügyi szektor egyik területére szigorú szabályok vonatkoznak, és egy másikra nem, akkor nyilván a szereplők át, foglak, át fognak áramolni erre a másik területre, ahol kevésbé szigorú a szabályozás, vagy nem is létezik. Ezért kell egy kicsit rendbe tenni a pénzpiacainkat és azok működését. Köszönöm szépen, az ECR következik. Walter Messerschmidt. Köszönöm. Visszamennék a Google esetre. Hogyan magyarázná meg azokat a késedelmeket, amelyek az antitrust indít vizsgálat ö, során tapasztalható késedelmek voltak a bizottság részéről? Három különféle verziója volt egy szélesebb körű megállapodásnak, és aztán utána mégis meggondolták magukat az ilyen visszalépéseket hogyan magyarázzák? És azon hírekre reagálna-e, miszerint az Európai Bizottság nyomás alá helyezték, hogy harmadik, harmadszor is lecsapjanak a Google-re. Ugyanakkor a vállalatok jogait és védelmét illenően a, ö, a vállalatok ügyében vizsgálatok során, amikor meghallgatások történnek, tanúkihallgatások az Európai Parlament a legutóbbi három ö, jelentésében a banki ágazatban az állami támogatások válságának megoldására is felhívott még. A, hogyan látja a versenypolitikát, illetve azon belül az állami támogatás szerepét ebben az új jogi keretben? Van-e bármilyen ajánlás ezen témákkal kapcsolatban az utódjának címezve a következő öt évre? Köszönöm. Köszönöm szépen. Na, a Google esettel kezdeném. Tény, hogy nagyon nagy, körű, nagyon nagy súlyú és széles körű vizsgálat folyik, amelyet én nyitottam meg hivatalosan 2012. november 30-án, és ez a negyedik éve már ennek a vizsgálatnak lesz, illetve indul majd meg két hónap múlva. Nagyon átfogó vizsgálat, nagyon méreható, egy olyan területem, ahol korábban sosem alkalmaztuk még a versenypolitika szabályait. és a Federal Trade Commission, Egyesült Államok Federal Trade Commission hatósága is vizsgálódott. 2012-ben teljesen mindenféle eredmény nélkül zárta a vizsgálatát, ez a nagyon komoly szervezet. Mi nem ezt akartuk, mi azt szerettük volna, hogy a verseny előtt álló akadályokat valóban lebontsuk, tehát legyen tényleges kézzelfogható eredménye a vizsgálatnak. És az elmúlt négy év során ezért aztán változott is a vizsgálat formája is mikéntje, sőt, szinte havonta változik, hiszen egy, egy mozgó célra lövünk, hiszen új és új szolgáltási típusok merülnek föl ezen a piacon, nem egyszerű ezeket, ezeket vizsgálni folyamatosan a változás menetében. Ezen kívül pedig egy sor, miközben igen nagy számú formális akadálya is van a vizsgálatnak. Egy, eddig 20 ilyen formális panasz kerül benyújtásra hozzánk a vizsgálattal kapcsolatban, a menetével kapcsolatban. Aztán az is ide sorolható problémaként, hogy a Google nem válaszolt a két legutóbbi levelünkre. Tehát 18, tehát a 20-ból 18 tovább folyik, és azon kommentárokból, amelyeket eddig készhez kaptunk, a vizsgálat tovább folyik nem csak, nem csak formális konzultációk, hanem informális megbeszélések formájában is. Találtunk a szolgáltások nyújtásának mikéntjében korrigálandó aspektusokat is. Tehát ez nem egy, nem egy előre megtervezett vizsgálat, mint mondtam, hanem menetében, folyamatában változnia kell. Alapvetően egy antitrust jogszabály, és ezt senki sem nevezheti egyszerűnek mint mondottam, nem előre megtervezett lépések, ezek jó, kép, jó része, hanem mindig a következőt kell megtervezzük, és minden lépésben meg kell alapodjunk, hogyan szervezzük meg a következő lépést. Az Európai Bizottságban belül is meg kell alapodjuk mindig a következő lépésről, és a minden, most a következő körben mindenkivel kapcsolatba kell lépni, akik formális panaszt terjesztettek be, hogy ők mit gondolnak a Google által beterjesztett javaslatokról, hogyan értékelik azokat. Ezek némelyikét elutasítottuk. Már lehet, hogy a 20 eddig formálisban benyújtott panasz nem mindegyikét elégíti ki ezek a válaszok. Egyesek e, e, empirikus adatokat is szolgáltattak, illetve ehhez kapcsolódó érveket, melyek eredményeképpen a Google-t a magyarázatot kértünk. Persze világosság kell tegyem itt is, hogy igen, nyomásgyakorlás folyik többféle szinten, de hát az ember nem lehet e, európai biztos, hogyha nem képes kezelni a nyomásgyakorlást jelenségeit azt nem mondhatja egyetlen biztosan, hogy reggel fölkel, és azt mondja, hogy őt sosem helyezték nyomás alá. Ám azok az érvek, amelyek alapján azt mondtam a Google-nak, hogy javaslatait javítaniuk kell, nem újságcikkekből táplálkozik, vagy nem a tévéből néztem ki, vagy valakinek a leveléből, hanem megalapozott, a parlamenti vitában, parlamenti vitában megfogalmazott érvekre támaszkodva tettem ezeket, melyeket formális panaszokra reagálva. Kutatási 50 oldalas jogi érvelések alapján fogalmazottak meg. Tehát ezen eljárásban kell tehát meghatároznunk, hogy hogyan mi a következő lépés, hogyan tovább, és hogy lezárjam, Ugye a hatalmas közvita alakult ki ebben a témában, ez is időt igényel, hogy e- e- ez, ennek kimenetelet is feldolgozzuk, és így lehet az, hogy már négy éve folyik ez a vizsgálat. A Microsoft Gott kollégám most kezdte vizsgálni, annak idején még biztosként, az előző bizottságban, egy előző bizottságban, és egy, a, a cég egy megállapodásának be nem tartása miatt indult akkor a vizsgálat, és csak tavaly 2013-ban döntöttek arról, hogy milyen pénzbüntetést kell fizessen a cég. Úgyhogy ez 16 éve folyt, a Microsoft ellen mire valamiképp lezárult, ugye ez négy év, né, négyszer annyi, mint amit eddig a, a Google ügyében folytattunk, és a Google-lel több gond van, mint annak idején a Microsoft-tal volt, vagy több ügy kapcsolódik ehhez. Úgyhogy ebben az új jogalkotási ciklusban majd bizonyal tovább kell tárgyaljanak önök is a Google-ral, sőt valószínűleg az önök utódjai is tárgyalnak még a Google-ról túlmentünk az öt perces szakaszunkon, kérem figyeljünk oda, mert másokkor nem tud szót kapni. Kérem rövidebb kérdéseket, tegyenek föl, és talán rövidebben válaszoljon. A biztos úr, következő hozzászóló a GUE részéről Paloma López. No, sorry, for the ALDE... Nem, az ALDE részéről Michael Teurer. Michael Teurer. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az ALDE frakció nevében szeretném én is megköszönni önnek biztos úr a jó együttműködést. Ön a bizottság erőfeszítései ismeretei során a méltányosabb versenyjogszabályok és az egyenlő játékszabályok kialakítását jelölte meg, a, mint célt a válaszában azt hallottam a válaszában, hogy a Google területében, Google vizsgálatában új területre értek, nyilvánvalóan az, hogy a Google esetében alapvető jelentőségű témával foglalkozunk, és itt egyes részpiacokon 80%-os a piaci koncentráció a Google részére, a, a hálózati gazdaságok monopóliumok, kvázi monopóliumok felé tendálnak, és ez horizontális és vertikális további koncentrációt hozhat magával a hálózatokban, ez a Google kapcsán rendkívül figyelmet igényel, és kérdés merül fel, hogy olyan a jogállam erőse a fogyasztók megvédésére a piaci hatalmakkal szemben. A kérdésem az, ön szerint érzékelhető ezen az új területen az, hogy azok a versenyjogszabályok, amelyek eddig rendelkezésre állnak, ezek kielégítőek-e vagy szükség van arra, hogy az új műszaki, technológiai fejleményekkel lépést tartva új jogalkotási kezdeményezéseket terjeszem be, hogy lekövessük ezeket. Másik kérdés, hogy az eddig alkalmazott piaci modellek érvényesek-e még, helytállóak-e még. Nem kellene új piaci modelleket kidolgozni ahhoz, hogy a versenypolitikai kérdéseket jobban tudjuk értékelni ezek keretei között. Köszönöm. Biztos úr. Gracias. Köszönöm szépen. Meg kell mondjam, hogy hát igen, lépni kell a Google-el kapcsolatban, nem is lehet más tenni, és tényleg meg is tettük a lépéseket, ez a vizsgálat beindult, és zajlik, és most készítjük elő az Android rendszerekkel kapcsolatos második lehetséges vizsgálatot, ugyanis kaptunk már panaszokat amelyek arra utalnak, hogy a, a cég a domináns helyzetével visszaél ezen a piacon is. Tehát a kereskedelmi feltételek torzulnak. A Google szolgálatok amelyek ugye nem, most nem a szakosodott keresőmotor típusú szolgáltatásokra gondolok, lehet, hogy a szerződés egyes vagy kettes cikke alá tartoznak, tehát tényleg lehet lépni, és a jövőben is léphetünk, ugyanúgy, mint ahogy a többi multinacionális céggel szemben is fellépünk, amennyiben problémák vannak ezeknek a magatartásával, például az adófizetésével. Amennyiben a szabályok ezt lehetővé teszik, akkor cselekszünk, és el is kezdtük egyébként már ezt bizonyos cégekkel, nem ennyire én tudom. Ez lehet, hogy a jövőben nem befolyásolja a Google-t, nem tudom, ebben nem lehetünk biztosak. De vannak olyan területek tényleg, ahol léphetünk, a versenyszabályok megengedik ezt, viszont vannak olyanok, ahol nem. Például a magántitok védelme, a copyright, a szellemi tulajdonvédelme, és így tovább. Ezekkel a témákkal nem lehet ilyen módon foglalkozni vannak olyan kérdések, ahol a szellemi tulajdonjogok is bejönnek a képbe, de a versenypolitikával nem lehet ezeket megoldani. Nagyon sok olyan terület van, ahol lépni kell majd a jövőben is. Több különböző párhuzamos csatornán el lehet indítani a munkát. Vannak olyan területek is, ahol nincs elég szabályozás. Említettem már többet, több területet is Említettem a Google-t, említettem a magántitkok védelmét, a személyes adatok védelmét, és a copyright témájában is azt hiszem, hogy erősebb, szigorúbb szabályokra van szükség. Az adókérdések esetében a szerződések kötik a kezünket például, sajnos. Vannak adóparadicsomok, méghozzá belül, az Európai Unión belül, amelyek torzítják a piacot és károsítják az egyik néhány a legdinamikusabb és legversenyképesebb vállalatunkat. De nem sokat tudunk tenni. Paloma López következik. Jó napot kívánok, biztos úr! Köszönöm szépen! És köszönöm, hogy eljött, biztos úr! Hogyha egy kormány nem jól végzi el a szabályozási felügyeleti feladatait, akkor a piac nem jól működik. Ön a felügyelő, a felügyelet tulajdonképpen, ön az a hatóság, amely a szabályokat betartatja vagy be kell, hogy tartassa. 2010-ben azt mondta, hogy a pénzpiacokat ellenőrzésünk alá kell vonni, mert hogy komoly problémák vannak, ugyanis a számviteli szabályokban, az adójogszabályokban hibák vannak, és a válság olyan döntések eredményeképpen alakult ki, amelyek hibás döntések voltak, legyen az kormányzati szinten vagy bizottsági szinten hibás döntések születtek. A platform tagjaival együtt mi elítéltük azokat a azoknak a klauzuláknak a használatát, amelyek visszaélésre adnak lehetőséget, és ezeket még mindig alkalmazzák Spanyolországban is például, a takarékbankokkal szemben, és így tovább, és súlyos gondokat okoznak ezzel. Például vannak olyan klauzulák, amelyek a jelzálog hitelekre vonatkoznak. Miért nem szankcionálnak egy bankot például Spanyolországban, amely nem alkalmazta az EU versenyjogi szabályait és más területeken sem alkalmazott szabályokat sem. A fizetések csökkentésével mi van? Itt senki nem szól semmit arról, hogy ez kinek a kompetenciája. Mindig a dolgozók a végső vesztesei ennek. És nézzék meg, hogy mik a százalékos értékek, majdnem 30 százalék Görögországban, annyi, mint Spanyolországban. És mi van az illegális támogatási formákkal, vannak olyan cégek, amelyek például autópályákat működtetnek, és állami támogatást kapnak illegálisan. Rengeteg spanyol társaság kapott így pénzt az államtól. Miért nem ö, végzik el az adóharmonizációt, amire szükség van annak érdekében, hogy a nagy multinacionális cégek ne folytathassák tovább ezt a gyakorlatot, hogy egy-két tagállamban élvezik a helyzetet, és aztán nem fizetnek adót, vagy minimalizálják az adófizetéseiket miért helyezik a kevesek gazdasági érdekeit a tömegek gazdasági érdekei elé? Miért mondja azt, hogy megköti a kezét ez a helyzet a bankok kormányzó tanácsai, a kormány, a tagállamok kormányai és egyéb tisztviselői között? Sajnos ebben a bizottságban és ebben a parlamentben úgy látszik, hogy soha nem hallgatjuk meg azt, hogy a dolgozóknak mi a véleménye a Coca-Colával kapcsolatban ugyanúgy, mint a görög takarítónőkkel kapcsolatban. Miért van az, hogy az állampolgárainknak ennyit kell szenvednie, hogyha gazdasági Európát építünk szociális Európa nélkül, akkor az az integrációs politikák kárára fog létrejönni. És egy véleményt még hadd mondjak el. Azt mondta hogy vannak alternatívák ennek a helyzetnek a kezelésére. Az alternatívákról olvastunk. Olyan alternatívák, amelyek az embereket előtérbe helyezik, és nem a gazdasággal kezdenek valamit először. Talán ezzel tehetne valamit. Köszönöm szépen, López asszony. Nagyon sok gondolat, amelyet ön felvetett a problémákkal kapcsolatban, a válsággal kapcsolatban egybeesnek azzal, amit én is gondolok. De azért van valami, amiben viszont nem, egy, nem értünk egyet. Arra gondolok, hogy önnek nem a spanyol kormányt kell támadnia itt ebben a parlamentben, mert én nem a spanyol kormány részét képezem, Igaza van önnek, hogy sok mindent kell tenni, de ön európai parlamenti képviselő. Ön viszont még itt lesz 5 évig, itt van ön előtt a lehetőség, tegyen valamit. Úgyhogy azt szeretném kérni öntől és más parlamenti képviselőktől, hogy tegyenek valamit, mert azért megvan a szükséges többség ebben a parlamentben. Nem csak én, hanem mások is, és általában a pénzügyi rendelet, amelyet a parlament és a tanács nem olyan régen megszavaztak, sokat jelent. Ez egy nagyon fontos eszköz a kezünkben. És ön ugye idézte az én szavaimat, valóban nagyon sokat változott a pénzügyi rendelet, és ráadásul jó irányba változott. Ami pedig a ki nem fizetett jelzálók hiteleket, hiteleket illeti, egy európai, illetve egy spanyol parlamenti képviselő foglalkozott ezzel a fontos jelentéssel, és ezt a tagállamok is át fogják ültetni saját jogszabályaikba, ráadásul az Európai Bíróság is foglalkozott a spanyol ügyekkel. Tehát fontos és jó az, hogy legyünk aktívak, de nem lehet, hogy csak retorikai szinten harcoljunk, hanem gyakorlatiasan kell megközelíteni ezeket a problémákat, úgy, ahogyan azt az Európai Bíróság is tette. Lara Argea. Almúnia. Lejesz... Almúnia biztos. Ön minden bizonyal tudja, hogy a terni acélművek hogyan is, milyen helyzetben vannak ma. Hiszen ön versenyjogi biztosként jól ismeri a helyzetet. Az a tervezet, amelyet a Tiszen bemutatott, tulajdonképpen 500 munkahelyet akar megszüntetni a következő hónapok során. Tudja ön is, hogy az Európai Bizottság mindig is ezt a stratégiai szektort garantálni kívánta, amely fontos nem csak Umbria és Olaszország, hanem Európa szempontjából is. Már pedig ide tartoznak azok a szociális garanciák, amelyek a munkahelyek megőrzését ö, célozzák. Mit fog tenni az Európai Bizottság akkor, hogyha a Kruppe nem fog ö, befektetni, hanem ö, leépíti ennek a stratégiai ö, szektornak az egyik fontos ö, gyárát. És hogyha 65%-os az adóteher, mint ahogyan Olaszországban ez így néz ki, akkor hogyan kívánja az Európai Bizottság megőrizni az unión kívülről érkező versenynyomás elől, vagy alól a szacél szektort. 5%-a az árbevételnek ö, csökkent, ez ennyivel csökkent a zárbevétel. Ön szerint csak, úgy, csak azt lehet megtenni, hogy 500 embert elbocsátunk, nem lehetne inkább az alap nyersanyagokat, illetve az energiaárat csökkenteni. Nem recesszióra van szükség, és nem gyárbezárásokra, és nem munkahelyek megszüntetésére. Talán azért valamit át kellene akkor gondolni az önök értelmezésében is. Álmúnia biztos úr, ön személyesen is elkötelezte magát ebben az ügyben. Éppen azért kérem, hogy most nem nekem, hanem annak az 550 személynek válaszoljon terniben, akik nem sokára, néhány hónapon belül elvesztik a munkahelyüket. Köszönöm szépen. Valóban, miközben versenyjogi biztos voltam, többször is találkoztam ezzel az ügyjel, a termély acélművekkel, az olasz hatóságokkal, német és finn cégekkel, akik a különböző akvizíciós és összeolvadásaik során azért nagyon nehéz helyzetet okoztak a terni acélművek jövőjével kapcsolatban. Az első fúzió, amikor egy finn cég vásárolta meg Ternit, akkor nagyon sok feltételt támasztottunk a versenypolitika szempontjából. Én természetesen a versenypolitikai eszközöket nem használhatom fel iparpolitikai célokra, én csak verseny szempontból vizsgálhatom a helyzetet. Az első döntés a fúzióról, tehát ezt a finn céget hozta be a képe, és ahogyan elmondtam, ott néhány kemény feltételt szabtunk meg. Azután máshogy alakultak a dolgok, és aztán a Tiszen Group vette át a céget, és itt egy olyan döntésre volt szükség versenyjogi szempontból, oda tudtunk figyelni, vagy oda akartunk figyelni arra, hogy megengedjük-e ezeket a cégek, ezeknek a cégeknek az összeolvadását. Nagyon sok kérdést tettünk fel a cégnek, és amikor majd válaszolni fognak, akkor majd megvizsgáljuk, hogy hogyan is néz ki a helyzet, ugyanis azt szeretnénk, hogyha az összes döntésünket meg tudjuk valósítani, terni acélművek megőrzése érdekében, és nem szeretnénk azt, hogy a mi döntésünket más célokra használják fel. I apologize with the... Nem elnézést kérek a zöldektől. Michael Reimann. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöld frakció nevében még nem tudom értékelni a munkáját a magam részéről. Ugyanakkor a google kapcsolatosan egy kérdése koncentrálnám magamat, egyáltalán nem a Google, hanem kérdésem. Dél-Angliában egy új atomerőművet terveznek, amely akkor lehet profitábilis, hogyha egy kivétel és árat szabnak neki a kormány részre, ami duplája volna a normál áram árnak a bizottság kifejezte agályait, hogy egy ilyen projekt támogatása részéről az innovatív környezetbarát projektek kárára történne ez, különösen az megújuló energiaforrások projektjei sérülnének, és a, a szénmentesség céljai is sérülnének. Mi több, azt is elhangzott, hogy az atomerőművek, az atomenergia nem kaphat további állami támogatást. Mégis úgy tűnik, hogy a fennmaradó hivatal idejében lezárni kívánja ezt a vizsgálatot, és jóvá akarja hagyni ezt a brit esetet. Ez egy különleges precedens volna, és hatalmas ajándék az atomipar számára. Ezért kérdezem, hogy helytálló az információ, le akar -e, -e zárni a vizsgálatot, és hogy áll általában az atomenergiának jutott állami támogatások megítélése? Ante todo, Quiero recordar... Először is hadd emlékeztessem arra, hogy a szerződések meghatározzák, hogy a, az csak a tagállamok hatóságai döntenek az energiamix kialakításában. Tehát egy tagállam helyezheti el a hangsúlyokat, illetve döntet arról, hogy atomenergia mellett vagy ellen lép fel, és támogatja vagy nem támogatja. Az Európai Bizottság, vagy az Európai Parlament ezt nem igen módosíthatja, ha csak a szerződéseket nem módosítjuk. Szükség van szerintem is egy energi belső energiapiacra, egységes piacra, sőt energiaunióra, ahogy ez a parlament elnöke is megfogalmazta annak idején, ugyanakkor a döntések decentralizálása is rendkívül fontos. Az energia mixe vonatkozóan tehát, mint mondottam, nem bírunk hatáskörrel. Minden esetben, amikor felmerül egy állami támogatás, energetikai projektbe való állami támogatás kérdése, akkor az adott ágazatban kell vizsgálni. Emlékeznek talán arra is, hogy az új energia iránymutatásokban, amelyet néhány hónappal ezelőtt hagytunk jóvá az év elején, a döntés született arról, hogy az atomenergiát kivesszük ezen irányelvek, iránymutatások köréből, és tovább vizsgáljuk az atomenergia kérdését azon előrások fényében, amelyek a szerződésben állnak, mert hogy tavaly október óta a bizottság nem kapott arról tájékoztatást, hogy állami támogatást kért volna vállalat atomenergiai energetikai beruházásra. Ez egyetlen ilyen eset, az angol eset, itt is vizsgálódunk, és mint mondtam, mindegyik esetet a saját összefüggésében kell megvizsgáljuk. A vizsgálat tavaly november 18-án elindult, ezen angol atomerőmű ügyében, és a brit hatóságok nagyon szorosan együttműködtek velünk, nagyon jól tájékoztak bennünket, olyan átláthatósági szintet biztosítva, amit szívesen látnék más esetekben is. Tehát itt egy nagyon bonyolult, de nagyon átlátható módon tálalt ügyről van szó. És végső soron egy elvi kérdésben kell döntenünk, és a bizottsági kollégiumban dolgozó biztostársaimnak még a ciklus lejárt előtt szeretnék egy ajánlást ö, benyújtani, ám nem tudom, hogy sikerül-e lezárni az ügyet, belső viták folynak, ebben az egyes szolgálatok véleményét is értékelni kell a bizottságon belül, a többi biztossal és a kabinetjükkel is tárgyalni kell még speakers. I would, uh, uh Nos, a kérdéseket, kérdésvetevőket arra kérem, hogy két percnél tovább ne beszéljenek, mert kifutunk az időből, és 20 percen belül a következő napi rendi pontunkra kell rátérni. Úgyhogy most négy, kérdések, négy kérdés következik. Záti kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hadd üdvözöljem még egyszer és szeretném megköszönni a gyümölcsöző együttműködést, amit itt a szakbizottságban megtapasztalhattunk. Tehát a gazdaság és monetáris ügyek biztosaként is megköszönöm a munkáját, és a versenypolitikai biztosként is megköszönöm a munkáját. Két kérdésem van. Az egyik az európai gázpiacot érinti. Hát nagyon messze van attól ez a piac, hogy tisztességes és versenyképes legyen. Azért, mert vannak külső gáz ellátó cégek, amelyek visszaélnek a domináns pozíciókkal, és az egyik az rendszeresen megszegi a szabadkereskedelmi szabályokat, ez az orosz Gazprom cég. Tisztességtelen árakat kényszerít a fogyasztókra, és megakadályozza a diversifikációt, a szerződésekben tisztességtelen klauzulákat alkalmaz. Domináns helyzetét arra is használja, hogy diszkrimináljon a fogyasztói közül, között Európában, tehát mindenkinek más árat, más szerződési feltételeket ajánl. Ez azt jelenti, hogy így az árak igen nagy mértékben eltérnek egymástól. Például az Oroszországból importált gázért Litvánia vagy Lengyelország 70-80%-kal többet fizet, mint mondjuk egy német fogyasztó. A bizottság a Gazprom magatartásával kapcsolatban vizsgálatot indított, megpróbálták a versenyellenes gyakorlatokat beszüntetni és visszaállítani a hatékony versenyt az európai piacon. De úgy tűnik, hogy ezt az ügyet vagy félretették a polcra, vagy pedig nem sikerült az utóbbi időben előrelépést elérni. Tehát az a kérdésem, hogy hol tart most ez az ügy, és hogy mikor számíthatunk arra, hogy a bizottság meghozza a döntését. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, amit ön is elmondott a bevezető megjegyzéseiben. Az elnök úr megszakítja hozzászólót, a két perce letelt, és egy kérdést tett fel. Hát ez az interchange díjakról szól a második kérdésem, mondja Rozáti úr, egyes bankok tovább növelik a díjakat amelyeket az ügyfelekkel fizettetnek. Az önvéleményét kérdezem. Köszönöm. Pervans Berez következik. Kedves biztos úr! Kedves Joachim Almunia! Én is szeretném megköszönni ezt a tíz évet, politikai családom nevében is. A korábbi portfóliója, a végzett munkája esetében épp úgy, mint a mostani öt éves időszakban. Valóban ez a mostani válság volt a legfontosabb téma az elmúlt öt év során, és még most sem léptünk ki teljes mértékben ebből a válságból. Két kérdést szeretnék megfogalmazni. Ezek inkább egyfajta mérleg megvonását jelentik. A versenypolitika jogi kereteiről beszélt ön. Fontos azt látni, hogy kik az energiamixért felelősek. Mit gondol ön arról, milyen keretei is vannak pontosan a versenypolitikának ebben a kontextusban? Vajon ö, akár az audit cégek, vagy ö, a rating cégek esetében mit lehetne tenni? Nagyon sokszor azt a választ kapjuk, hogy nincsen rá jogalapunk. Mit gondol ön erről? Másik kérdésem a Google-re vonatkozik. Ez egy nagy cég, ez egy in, dinamikus, innovatív cég. Úgy gondolták az európaiak, hogy nem kellene túlságosan szabályozni, mert ez más, mint a közlekedés vagy a telekommunikáció de mégiscsak egy szinte teljes mértékben monopól helyzet alakult ki, és nincsen semmiféle szabály. Más hálózatok kapcsán, például az internettel kapcsolatban, el kellene gondolkodni azon, hogy legyen egy európai szabályozott testület. Köszönöm, Georgios Krisztos. Köszönöm szépen. Ön, biztos úr, nemzetközi szempontból nagyon jól ismert, és mindenki jól szépen beszél önről, Görögországban is, mert sok erőfeszítést tett a nagy multinacionális cégek monopóliumainak kialakulása ellen. De mégiscsak azért a mindennapokban oligopóliumokkal és monopóliumokkal találkozunk. Gondolok például Görögországban az Olympic Airways-re, amelyet nagyon sokáig finanszírozott a görög állam közpénzekből. Most vége ennek, a mm, szállami monopólium helyzetének is vége van, de egy új fázis következik, amikor igazából egy oligopólium alakul ki a repülőjegyek árával kapcsolatban. Ön elmondta azt is, hogy hogyan kell a piacot szervezni, milyen kockázatokkal kell számolni, és a helyzet biztos, hogy jobb, mint korábban, de azért még nem mondhatjuk kielégítőnek most sem. Ezeken felül fontos azt látni, hogy van egy nagy cég, amely az elektromos áram piacán tevékenykedik, ez főként állami tulajdonú cég, részben privatizálni kívánják, de ez megint csak ahhoz vezet, hogy az elektromos áram ára tovább fog növekedni. Vagyis egy olyan országban, ahol 30, sőt majdnem 40 százalékkal csökkent az emberek bevétele, az a rossz érzés alakulhat ki bennünk, hogy monopóliumokkal vagy, oli, vagy oligopóliumokkal kell felvennünk a harcot. Köszönöm, Udo Bullman. Herr Alelnök úr, én is szeretnék csatlakozni a, a bókokhoz, melyet a e házban elhangzottak, dicsérve az ön több éves együttműködését. Öröm volt ön együttműködni. És akár összeakasztani a bajszunkat is egyes vitákban. Most a mostani kérdésem világos, a belső piacot nem sikerült volna tető alá hozni erős versenypolitika nélkül. Ám lehet, hogy mára át kéne gondoljuk a versenypolitika egészét. Egy konkrét példával világítanám meg hazámban egy rendes középvállalat 40-50 százalékos adót fizet a profitja után ha meg a határon átnyúló módon működő nagy koncerneket vizsgáljuk, szabályozi arbitás révén egy-két százalékos adót fizetnek a külkért. Ez nem arcul csapása a tisztességes versenyszereplőknek? Ez alása a piacba bizalmat Európában. Nem is beszélhetünk igazi piacgazdaságról, inkább egy, álta, egy, egy szabályozási arbitrás révén széttagolt, szétvert piacról. Nem kellene -e a adópolitikára is kiterjeszteni a versenypolitikát valamiképpen? Júniusban jegyeztük meg, mondtuk el, hogy szeretnénk ezeket a politikákat is megvizsgálni. Ön hogyan látja ezt az összefüggést? Köszönöm, biztos úr. Igyekszem a legrövidebben válaszolni. Nagyon sok kérdést kaptam Rosati barátomat ismét üdvözlöm itt a parlamentben, a Gazprom ügyében. Megnyitottuk a formális vizsgálatot, a 102-es cikk alapján, domináns pozícióval visszaélés alapján három fő ügyben, árdiszkrimináció az indexációs mechanizmus használata révén, a belső piac fragmentálása, hiszen tilos az orosz gáz reexportja a belső piacon, a harmadik pedig a szállítási pont feltételéhez kapcsolódó szabályozásból adódó elmondások. A Gazprom, még az orosz hatóságok is ö, megkerestek minket, és a kötelezettségvállalások alapján való megállapodásra való tárgyalást kezdték el, ebben először belementünk, de sajnos félreértettek, mert ezek a megbeszélések főleg arra irányultak, hogy a megállapodás ősünk, ezeket lezártuk, amikor az ukrán válság robbant márciusban. Tehát a megállapodásra vonatkozó tárgyalások lezárultak, de a vizsgálótok tovább folynak tehát hogyha nem lehet vállalás alapján lezárni a vizsgálat tárgyát, akkor, akkor szabályos ez cikke szerint, és egyéb cikkek szerint is megy tovább a vizsgálat, és valószínűleg ellenmondással élünk, tehát nem, nem állt le a vizsgálat, még egyszer mondom, megy tovább. Mitekkel kapcsolatban van egy szabályozás, amelyet Michel Barnier-vel együtt terjesztettem be annak idején, tavaly, ha jól emlékszem, a tanács dolgozik ezen, lassabban ugye, mint a parlament, de most már az olasz elnökség alatt elég jó sebességre kapcsolt a tanács ebben az ügyben, remélem, hogy a trilógus még az év eleje előtt elindul, vagy lehet, hogy jövő év elején. És az antitrust esetekben a Mastercard eh, bizonyos aspektusokban és a Visa International tárgyai ezeknek a vizsgálatoknak, itt eljárásoknak, ezek tovább folynak, de a bírósági döntés is, az, az a végső határozata a bíróságnak, a mifeket verseny ellenesnek ítélte, és az új szabályozás lehetővé teszi majd az, hogy lezárjuk ezt a problémát, hiszen az anti Trust eljárásuk egyébben egyszer a Visa Europe, a Visa International, aztán a Mastercard-dal kell tárgyaljuk. Nagyon nehéz lezárni ezt a kört. Azonban az új szabályozás és a bírósági rendelet majd lezárja az ügyet. Pervans? Pervans, miért nem néztük meg ezt a helyzetet, miért nem kezdtünk formális vizsgálatba? Az Audi cégek vagy a minősítő intézetek esetében. Azért, mert itt nem látunk versenyjogi problémát. Vannak problémák, de ezeket egész egyszerűen jogszabályi úton lehet megoldani. És ez meg is történt részben. Reméljük, hogy majd ez meghozza a hozzáfűzött reményeket. De miért nincsen konkurencia vagy verseny probléma? Azért, mert ezek a fajta iparágak vagy szolgáltatási ágak, gondolok a hitelminősíti intézetekre vagy az audit cégekre, ők nem akarnak ütközni, és nem is akarnak karteleket kialakítani, hanem inkább saját reputációjukat akarják javítani a konkurenciájukkal szemben. Mind a két esetben van azért itt egy komoly jogalkotási feladat, de én szerintem nincsen viszont versenyjogi probléma, amennyiben lesz, akkor fogunk valamit tenni. A Google esetéről beszélnék most, illetve az internetről. Hogyan lehetne ezt rendezni? Hát igen, bárkinek van erre valamilyen ötlete? Én sokszor felvettem, felvetettem ezt a kérdést, és nagyon sokat vitáztam a kollégákkal is erről, de igazából hogyan tudjuk megszabályozni? Mit lehet? Mit lehet? Melyek azok a pontok, amelyeken szabályozásra van szükség? Erre még nincsen konkrét vállat. El tudom képzelni, hogy a jövőben erre szükség lesz, de ma még nem tudom, hogy ennek milyen pontos elemei vannak. És el kell ezen gondolkodni méghozzá úgy, hogy közben ö, nem öljük meg az innovációt. Nem szabad kiírtani az innovációt, mert ez bizony ö, nagy kockázattal jár. A Google-el kapcsolatban volt néhány javaslatom a közbeszédben, a közvitában. Ez egyébként ö, a konkrét vizsgálaton kívül tettem meg. Meghallgattam a vonatkozó javaslatokat is. Ezeket a fajta kezdeményezéseket követni kellene, de az biztos, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy miért kell ezt a szolgáltatást megfojtani. Ez nagyon hasznos szolgáltatás, és az emberek kivonulnának az utcára, hogy megvédjék. Tehát vigyázzunk ezzel. Krisztus úr, az Olympic Airways az én mandátumom során két döntésünk is volt az összeolvadásról, az egyik negatív volt. Nem engedtem meg ugyanis az első összeolvadást, fúziót. A második esetben ugyanezek a cégek ismét megpróbálták, azért mert az olimpik tulajdonképpen csődöt mondott, és ezt nem én mondtam, hanem ők. És akkor ebben a második pozitív döntésben azt gondoltuk, hogy akkor, amikor egy fúzió során az egyik cég nem jó irányba halad, sőt eltűnne a piacról, akkor meg lehet engedni ezt a fúziót, mert nincsen versenyjogi probléma. Görögországban oligopóliumok alakultak ki, de azt kell, hogy mondjam, hogy Európában is, sőt, még akár monopólium helyzetek is. Klinc úr például mindig emlékeztetett engem arra, hogy a Brüsszel-Frankfurt járat az mennyire monopolizált helyzetben van, és ez igaz. De hol vannak az új belépési pontok? Ugyanis a versenyjogi hatóságnak meg kellene kérdeznie ugyan azt, hogy vannak akadályok a piacra lépés előtt? Nincsenek. Úgyhogy remélem, hogy amikor majd a görög gazdaság helyzete javulni fog, akkor lesznek új piaci szereplők, azért, mert majd cégek úgy gondolják, hogy jó biznisz lehetőséget nyújt Görögország, és majd akkor csökkennek az árak is. Görögországban van egyébként az, elektronik, az elektromos áram piacán egy hatóság? Akkor ők végezzék el a munkájukat. Persze vannak antitroszt eseteink is néha, de az Európai Bíráság egy nagyon fontos döntést vagy ítéletet hozott a tudomásunkra, PPC területén, amelyben azt mondja, hogy azok az exkluzív jogok, amelyeket egy cég kaparint meg, nem összeegyeztethetők a versenyjoggal. És ez nagyon fontos döntés volt. És Udó, végül köszönöm szépen szavaidat. Adók. Ezekre utaltam már. Európában nagyon nagy a probléma az adók területén, de ennek a problémának van azért egy forrása is, ami az, hogy egyhangú döntése van szükség. Az ECOFIN-ban Kovács László korábban felvetette ezt, de 5 perc alatt lesöpörték az asztalról, ugyanis elég volt, hogyha egy tagállam azt mondja, hogy nem ezt ellenzem, akkor azonnal levették a napirendről ezt a témét, témát, ugyanis itt egyhangúságra van szükség. És ez bizony a verseny torzításához is vezet, nagyon sokszor ez azonban a szerződésből fakad. Vannak eszközök a kezünkben, de nem elég. A bizottság is mondhat valamit, illetve a parlament is, a kormányoknak, mi szerint tovább kellene lépni a retorikánál. A g 20 ülésén is hallottunk ilyen szép szavakat. Meg kell vizsgálni a helyzetet, az ajánlásokat az OECD részéről be kell tartani, és aztán döntéseket kell hozni. Ezeknek a döntéseknek jogszabályi alapot kell biztosítani, és ti, önök is tudják, hogy itt az Európai Unióban a jelenlegi helyzetben nagyon nehéz a szadókkal kapcsolatban a jogalkotás. Köszönöm szépen, utolsó felszólalói kör. Kérem, hogy mindenki két percben foglalja össze mondani valóját. Judek Niedermayer következik. Thank you very much. Köszönöm. Hagy térjek vissza az intercharge szabályozásra, a hitelkártyák közötti díjátmenetről. Nem volt világos szerintem a válasz, szerintem nem minden szabályoztunk le, ami leszabályozható lett volna, és az összes költséget és bevételt mérlegelni kellene ebben a körben önök szerint az új szabályozások költsége nem nagyobb, mint az által hozott előnyök, hiszen a végső ügyfelek számára, a retailerek számára nem hoz semmit ez a szabályozás. Sőt, még drágábbá teszi a szolgáltatást. Másodszorban szeretném hallani a válaszát arról, hogy az önszabályozása e piacnak nem elégséges-e ennek a piacnak, és nem átlátható be, különösen azon győzelme után, amelyet a bíróság előtt aratott, a nagyon fontos területeken az intercharge díjakat megszüntették. Kofod. Well, yeah, thank you so much. Köszönöm. Biztos, én is szeretném dicsérni ezen kiváló munkáját Az Európai Bizottság, e, ha a munkanélküliség elleni harcra is annyi erőforrást és munkát költene, mint a bankok elleni harcra, akkor lehet, hogy máshol tartana Európa, de ez csak egy mellékes megjegyzés. Európa szerte látjuk azokat az eseteket, ahol európai alapok, például az ERFA eszközeit arra használják, hogy munkahelyeket átfigyenek egyik tagállamról a másikra, hogy az alacsony bérköltségeket kihasználják. Szerintem ezek méltánytalan verseny esetek és az európai gazdaság fő kihívására is rámutatnak. Arra a kérdésre, hogyan lehet biztosan azt, hogy a közpénzeket valóságos munkahely létrehozására használják, és ne csak arra egyik tagállamból átvegyenek a másikba egy munkahelyet. Szerintem ön és az ön versenyjogi biztos utódja nagyon fontos szerepet játszhat ebben a kérdésben. És tudom, hogy az alapok működésért való felelősség nem az ön hatásköre, de a versenyjogért felelős biztosként ezeket az eseteket szerintem vizsgálnia kéne, hogy méltánytalan módon munkahelyeket helyeznek át az alapok pénzéből. Ön milyen lépéseket tesz majd ezen gyakorlat elleni harcban, és milyen további lépéseket javasolna a következő biztosnak? Köszönöm. Köszönöm. Andrea Schwab. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr. Én is nagyon örültem annak, hogy ilyen jól alakult az együttműködés, és a vonatkozó, az én irányelvem, az én jelentéstevő irányelvemben is jól sikerült. Egy rendkívül bonyolult témában sikerült egy objektív szak ismeretekre alapuló döntést hozni, amelyet most kell majd végrehajtani a tagállamokban. És ez az új biztos figyelmét is megérdemli, hiszen nem sikerült még mindent megoldani. A Google kapcsán elég sok érdekes dolgot mondott, kicsit pontosabban szeretném megfogalmazni. Nem hagyott kétséget afelől, hogy független döntést hozott, ez helyén való, hogy a bizottság nem enged politikai nyomásoknak, ám a közvélemény és a megoldás hitelessége attól, ettől is függ, nem lett volna jobb ennek fényében az elején több munkatársat bevonni, különösen a, cikk, a hetes cikk megindításakor, hiszen a versenyjog védőjéként lépett fel Pervans Beres például, és lehet, hogy a munkatársak kiváltása tekintetében lehetett volna kicsit kiegyensúlyozottabb a dolog, ez jót lett volna a hitelességnek. Köszönöm. Elvált Kai. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε... Köszönöm szépen. Ön uh, nehéz feladattal kellett megküzdjön ebben a válságos helyzetben, hiszen korábban sosem volt ilyen mértékű gazdasági válság Európában. Ön új politikákat uh, derített fel, hogy Európát megerősítse, de szerintem inkább a legnagyobb cégeket támogattuk, és mindezt a kis- és középvállalkozások terhére tettük. A bankok még most sem támogatják a KKV-kat, és nagyon nehéz a helyzet, csökkennek a bérek, sok az elbocsátás, és ráadásul az állami támogatások tilalma is nehezíti a helyzetet, bizonyos esetekben olyan szektorokban, mint például a kikötők, vagy a tengeri szállítások, tengeri közlekedés. Itt rengeteg munkahely szűnt meg sajnos, és főként a déli országok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, sok-sok évet visszafejlődtek. Miért történt meg, hogy ennyire későn tudtuk csak a reformokat bevezetni, és miért nem lehetett másképpen megvalósítani ezeket a reformokat? Sokat beszéltünk az egységes piacról, és talán egy stratégiát is összeállíthatnánk az összes tagállam részvételével, hogy mi is elmondjuk azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Tudjuk, hogy önnek sok a problémája, de azért valamennyire az embereket is támogatni kellene, az új szektorokat, az új technológiákat, például, és ezzel a monopóliumokat is megszüntethetnénk a 2020-as programon keresztül, hogy egy új Európa alakuljon ki de ez a program már így is nagyon sok korlátozást szenvedett el. Mit tud ön tenni a helyzet javítása érdekében? Köszönöm, és utolsó felszólalunk Werner Langem. Köszönöm szépen. Kedves alelnök úr, szeretném megköszönni az ön munkáját, ugyanis ön nagyon jól végezte munkáját szocialistaként. Én itt dolgozom ebben a parlamentben most már 20 éve, van Mário Monti, a különböző lobbisták után Joachim Almúnia következett, aki pragmatikus politikus, és azt hiszem, hogy ő nagyon pozitív módon döntött sok tekintetben. Azonban a Google esetben szerintem fontos lenne az, hogy figyelembe vegyük hogy a következő évek során nem lenne szükséges az, hogy ezt a monopóliumot mégis megtörjük, ahogyan azt megtették Amerikában a telekom cégek monopóliumaival kapcsolatban. Mert szerintem a jövőben egyébként problémák lesznek majd. Másodszorban pedig, amennyiben az érdekelt felek felszólalnak, akkor mit fog tenni az Európai Bizottság? Ezeket meg fogja vizsgálni, vagy az Európai Bíróság elé küldi őket? Ön is ismeri, hogy miről beszélek. Aztán a Nürburgring esete. Ebben az esetben csak a hatóságok ismerik a helyzetet, a bizottság ugyanis ő feléjük referált, és az érintett feleket nem hallották meg. Most nem tudom, hogy ebben az esetben a versenyhatóság vagy az Európai Bíróság kell, hogy az adott esetet megvizsgálja. Köszönöm szépen. Válaszok következnek. Utolsó kérdésekre. Ezekre megpróbálok röviden válaszolni. Úgymond távirati stílusban. Egy. Niedermayer. Nagyon sok vita látott már napvilágot, sokan támogatják a szabályt, a jogszabályt. Ez az egyes felhasználók esetében nagyon sok pozitívummal járna a NIC esetében mondanám ezt el, 10 milliárd euró évente, de én még sose láttam egy olyan számlát, amely a, MIF, a MIF-et tartalmazná. Itt tehát ebben a pénzügyi szektorban a transferek vagy költségek, kifizetések 2007 óta Mm, azért másként néznek ki. Mondjuk az önszabályozásban 2007 óta azért láthattuk, hogy nem annyira kellene bízni, úgyhogy ez fontos. Nem minden szabály jó, de itt jó szabályozásra van szükség. Kofosz úr, regionális alapok, illetve a állami támogatások ellenőrzése. A legutóbbi iránymutatások során amelyet azt hiszem egy évvel ezelőtt fogadtunk el, de lehet, hogy még annyi sem, nem is emlékszem pontosan, de talán a múlt évben a regionális iránymutatásokat. Itt nagyon konkrétan elmondjuk azt, hogy a relokációkat hogyan lehet elkerülni. Ami az állami támogatásokat illeti, illetve a regionális támogatásokat, ez kettő különböző dolog, ugyanis a regionális támogatásokat a regionális politikával foglalkozó biztos intézi, de talán Johannes Hánnal együtt lehetne működni, annak érdekében, hogy az inkonzisztenciákat elkerüljük, és a különböző kritériumokat, amelyeket a szállami támogatások során alkalmazunk, a regionális támogatásokra is kiterjeszthetjük. Schwab úr, köszönöm szépen az ön felvetését, és köszönöm az együttműködést is az évek során. Megint csak a Google-el kapcsolatban. Minden tiszteletem a Google-é, de minket, politikusokat azért mégiscsak a közvélemény fizet, úgymond. Úgyhogy a közvéleményt én figyelembe veszem. De mégiscsak nem hiszem, hogy az a legjobb, hogyha odaadunk mindent a közvéleménynek. Itt nem a közvélemény kell, hogy döntsön, hanem a versenyhatóság, és érvekre van szükség, megalapozott döntésekre. olyan döntésekre, amelyeket aztán nem fog felülírni az Európai Bíróság. A hetes cikk hogyan is hat erre ki, hát erről vitázhatunk még éveken keresztül. A Microsoft esetben 16-17 éven keresztül vizsgálódtunk, és korábban már az Egyesült Államokban is. Igazából mind a két eszközt használtuk, a hetes cikket, hiszen a Microsoft több mint egy milliárdot fizetett euróban, azért mert megszak, megszegte ezt a cikket, a hetes cikket, ami azt mondta ki, hogy először 500 milliót kellett volna fizessenek, tehát duplán kellett fizessenek azért, mert nem vették figyelembe az előző döntést. Nelly Cruz alatt egy 9-es cikkes eljárás indult ellenük, és megint csak megnyertük ezt is. Tehát igazából sokkal többet fizettek, korábbi döntések ö, nem betartásáért, mint amennyi az eredeti büntetés lett volna. Úgyhogy fontos az, hogy ne ideológiai, hanem pragmatikus módon használjuk ezeket a rendelkezésre álló eszközöket. Igaz, ez a Gazprom esetre is. Egy 9-es cikk döntést megnyitottunk, és most a 7-es cikk alapján dolgozunk. A Motorola és a Samsung esetében ugyanaz a fajta szabálysértés történt, de a Samsung esetében a 9-es cikket alkalmaztuk, a Motorola-éba a 7-es cikket. Ami pedig a KKV-k támogatását illeti, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy itt legalább három pozitív döntésre van szükség, illetve olyan eszközökre, amelyek a KKV-kat támogatják, nem banki úton, tehát nem banki támogatást szeretnénk nekik elérni, ezt Fernández úr kérdezte. A regionális támogatásokra vonatkozó iránymutatások, az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások is erről beszélnek. A nagy cégek esetében én azt mondtam, hogy ezt a fajta regionális támogatást a KKV-kra kellene átcsatornázni, és sokkal egyszerűbb szabályokra van szükség, amikor az állami támogatások sok ügyét vizsgáljuk. Előzetes vizsgálatokra van szükség, amelyek kimondják, hogy kétharmada ezeknek az állami támogatásoknak ö, átcsatornázásra fog kerülni. Az egész rendszert szeretnénk egyszerűsíteni, és nem akarjuk, hogy a KKV-kat elnyomjuk a sok bürokráciával. Nem minden reform jó, de én reformer vagyok alapvetően. Tehát ez a reform, mint olyan, ez egy technokrata szó, amelyet lehet jó célra is használni, épp úgy, mint rossz célra. Én a jó célokat kedvelem, és Európában nagyon sok országban nagyon jó példák vannak erre, és végül is, Lángen úr, köszönöm szépen az ön szavait is. A Nullburg Grinnel kapcsolatos döntés majd októberben kerül napi rendre. És a Google-t, Google megosztása vagy felosztása kapcsán ön német, de barátom, én azt mondom erre, hogy majd amikor elfogadják a vasútársaságok, vagy az, elektroni, az elektromos árammal foglalkozó cégek az unbundlingot, és a telekom cégek is hajlandóak erről tárgyalni, na majd akkor a Google-lel is elkezdhetünk tárgyalni, de nem velük kezdjük. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük a hosszú ö, évek munkáját, amelyet a bizottságban végzett gyümölcsözően. És még egyszer köszönjük szépen! az együttműködést a mi szakbizottságunkkal. Alex, now we start our... Kollégák, most akkor folytassuk tovább a munkát, és a következő napi rendi pontunk következik az európai gazdasági szemeszterről. Először is szeretnék minden képviselőt köszönteni a nemzeti parlamentekből, akik eljöttek hozzánk erre az eszmecserére, amely azt hiszem nagyon időszerű. Azért is aktuális ez az eszmecsere, mert a 2014-es ciklusát vitatjuk meg a gazdasági szemeszternek, most fontos fázisba érkeztünk. az specifikus ajánlásokat fogadja el a tanács, illetve a nemzeti költségvetéseket hagyják jóvá a tagállamok. Elkészült a jelentése ennek a szakbizottságnak, amelyet megvitatunk, és ennek a találkozónak pontosan az a célja, hogy a jelentéssel kapcsolatos eszmecserét az egyes frakciók között lebonyolítsuk úgy, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is részt vehessenek ebben. Így mindenki véleményét meg tudjuk hallgatni és figyelembe venni, mielőtt véglegesítjük a jelentést és a kompromisszumos szöveget elkészítjük. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy nagyon sokan vesznek részt ezen az eszmecserén, és szeretnénk lehetőleg a legtöbb nemzeti parlamenti képviselőnek szólási lehetőséget biztosítani. Az első körben nemzeti parlamentenként egy kollégát tudunk meghallgatni, amennyiben azonban rendelkezésre áll elegendő idő az első kérdés-válasz kör után, akkor még további képviselők is szólhatnak egy adott nemzeti parlamentből. 21 nyelven biztosítunk tolmácsolást, és kérjük, hogy mindenki használja a kártyáját, tehát a nemzeti parlamentek képviselői vagy az európai parlamenti képviselők szólni kívánnak, akkor kérjük, hogy ezt a kártyát adják oda a teremszolgáknak. Most az előadónak adom meg a szót, Filip de Becker fogja bemutatni a jelentését, és maximálisan 10 perc áll a rendelkezésére, utána következnek az árnyék előadók, és utána pedig a nemzeti, illetve az európai parlamenti képviselők, úgyhogy de Becker úr parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm, hogy Eljöttek a nemzeti parlamentek képviselői, szeretettel köszöntöm őket itt a parlamentben, az Európai Parlamentben. Nagyon jó alkalom mindig ez, hogy egy jelentést, amelyet a parlament éppen készít, az országspecifikus ajánlások a gazdasági szemeszter témájában megbeszélhetjük önökkel, így az önök véleményét is figyelembe tudjuk venni, amikor mi a frakciók között kompromisszumra próbálunk jutni a jelentésem, ahogy az elnök úr már elmondta, nagyon aktuális időszakban érkezik, hiszen az Európai Tanács most fogadja el az ajánlásait, a gazdasági szemeszterben is nagyon fontos ez. A parlamentnek fontos jelzést kell küldenie a tanács felé, korábban is megtettük ezt, mindig nagyon tömör, lényegi jelentést küldtünk, nem egyfajta karácsonyfelt, amire mindent felaggattunk, hanem néhány kulcsfontosságú elemre alapoztunk, amelyek a parlament véleménye szerint a nemzeti parlamentekkel folytatott eszmecsere után nagyon fontosnak bizonyultak. Szeretném tehát önöknek bemutatni ezt a jelentést. Négy fő oszlopra támadkozik ez, hogyha fogalmazhatok így. Először is a gazdasági helyzetet jellemezzük, amelyben még ma is létezünk. Ugye láttuk az elmúlt években, hogy törékeny, de azért tapasztalható fellendülés mutatkozott az Európai Unióban, azonban ez nem biztos, hogy fenntartható, és az elmúlt hónapokban láttuk is, hogy ez a fenntarthatóság nem marad meg, és megint veszélyes vizeken találjuk magunkat. A jelentésben tehát ez szerepel. Az Európai Parlament képviselői tisztában vannak azzal, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetben vannak az Európai Unió tagállamai, különösképpen azok, ahol lassú a növekedés, ugye magas a munkanélküliség mindenütt, a fiatalok munkanélküliség irátája is nagyon magas. Tehát ahogy említettem, négy részre, vagy négy oszlopra építem ez. A jelentés azt mondja, hogy a gazdasági kormányzási kereteket ugye a válság közepén nehéz körülmények között fogalmazták meg, hogy ezeket a kereteket fel, fel kell tartani továbbra is. Veszélyes gondolat, és tegnap Drági úrral, az LKB elnökével ültünk le, megbeszélni ezt, és egyetértett abban, hogy a gazdasági kereteket nagyon veszélyes most megváltoztatni. Mert a gazdasági kormányzási keretekkel most sikerült a piacok, piacokban a bizalmat helyreállítani. Tehát ezt ne változtatgassuk alapjaiban, mert ezt a bizalmat ássuk alá vele próbáljuk, ki, próbáljuk meg azt, hogy a jelen keretek közötti rugalmasságot maximálisan kihasználunk. Ezt a bizottság figyelembe tudja venni, dönt arról, hogy mekkora rugalmasságra van lehetőség. Persze nagyon sok a feltétel, a kondicionalitás, és a strukturális reformokra több figyelem fordítódik, illetve ezeknek a végrehajtására ez nagyon fontos lesz. És a jelentés végén beszélünk a fiskális konszolidációról is, azok a lépések, amelyeket a tagállamok megtettek, tovább kell, hogy folytatódjanak azért, hogy könnyítsenek az adóterhen, amely, rajtuk, amely rájuk nehezedik. A politikusoknak ugye megvan a munkája, ha elvégezik a politikusok a munkájukat, akkor a tagállamok jönnek, hogy végrehajtsák a lépéseket. A monetáris politika önmagában nem tudja megoldani a problémát. Drági úr is elmondta, hogy még ennél tovább is kell menni. Egyedül a monetáris politika nem tud hosszú távon fenntartható megoldást hozni a válságra. Ebben a tekintetben tehát a szabályozói kereteket is meg kell vizsgálni európai és nemzeti szinten, azért, hogy gondoskodjunk arról, hogy például a bankok, a pénzpiacok is elegendő rugalmassággal rendelkezzenek, hogy felhasználják az LKB által biztosított eszközöket, a hiteláramlást a rágazdaságban biztosítsák. Ez a negyedik pontom, tehát a növekedés és a versenyképesség. Természetesen az adósság nem csak államadóságról, hanem a magánszektor adósságáról is beszélünk, ezzel is kezdeni kell valamit Európában, és persze a finanszírozási lehetőségek bővítéséről is. Rengeteg innovációra van szükség európai szinten, illetve nemzeti és helyi szinten, annak érdekében, hogy nem csak új gondolatok, az új vállalkozói szellem jelenjen meg, hanem az, arról kell gondoskodni, hogy ez meg is jelenhessen a piacon, és ehhez finanszírozást kapjon. Csak így tudjuk újra a fenntartható növekedést biztosítani. Legyen az kommunikáció, energia, éghajlatváltozás, gyógyszeripar, bármilyen terület, ezekre a lépésekre szükség van. A jelentésem utolsó része pedig arról az alapvető vitáról szól, ami a gazdasági kormányzási keretről zajlik most, hogy hát ez a parlament egyik feladata, és önök is ezért vannak itt. Szeretnénk azt garantálni, hogy ezt a vitát a lehető legdemokratikusabban és nyitottabban folytatjuk le. A trojka jelentésre utaltunk nagyon világosan, a parlament tavaly készítette ezt el, és kritizálta a trojka működési módszerét, és elmondtuk azt, hogy ezt az eszközt is a normál közösségi folyamatba kell behozni, tehát a normál döntéshozatali keretek közé kell emelni. Itt is említettük azt, hogy az, az eurozóna kellene, hogy képviseltesse magát nemzetközi intézményekben, és így talán sikerülne nagyobb vagy határozottabban szerepet vállalni ezekben az intézményekben. Aztán a gazdasági kormányzás kereteit megtartjuk tehát, de a rugalmasságot kihasználjuk annak érdekében, hogy a tagállamok sajátjukénak érezzék az országspecifikus ajánlásokat, és ők maguk végre is hajtsák ezeket. Ugyanis az, hogy a tanácsban ezeket elfogadják, nem jelenti azt, hogy utána a fővárosok ezt egyetértve végrehajtják, hanem ott újra indul a vita a bizottság készíti ezeket el, a tanács hagyja jóvá minden egyes tagállam részére. Hát akkor tessék, a tagállamok érezzék ezeket a sajátjuknak, és vég, hajtsák végre őket. Látjuk, hogy az ajánlások 10-15%-ánál többet nem nagyon hajtanak végre, 40%-áról folytatnak egyáltalán eszmecserét, tehát szerintem minden tagállam egy picit aktívabban kéne, hogy fellépjen. Nagyon röviden dióhéjban ennyi a jelentésem lényege, és örömmel várom most ezt az eszmecserét, kíváncsian várom a különböző frakciók véleményét. A frakciók részt vesznek a jelentés szövegezésében, és nagyon figyelmesen meg fogják hallgatni, hogy mi a nemzeti parlamenti képviselők mondani valója. Az elkövetkezendő hetekben készítjük a szövegtervezetet, és igyekszünk a lehető legjobb kompromisszumot megtalálni a frakciók között. Köszönöm szépen, köszönöm mondja az elnök úr, most pedig az árnyék előadók következnek a frakcióból. Először Darius Rozáti. Emlékeztetek mindenkit, hogy három perc áll a rendelkezésükre. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy megköszönjem először a Debakke jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát. A néppárt osztja a legfontosabb állításait, pontjait ennek a jelentésnek. Szerintem jó irányba húz, és végül olyan jelentést hozunk tető alá, amely jól rendezi a legfontosabb pontokat. Ez az egyik első értékelése az európai szemeszter gyakorlatának, és úgy gondolom, az itt a fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy az országspecifikus ajánlások javaslatokat komolyan vegyék a tagállamok. Itt nagyon fontos kérdés, hogy magukének érzik-e ezeket. És osztom a jelentéstevő azon véleményét, hogy dolgoznunk kell tovább azon, hogy a tagállamok ezeket az országspecifikus jelentéseket valában saját tervükként fogadják el. És most a nemzeti parlamenti képviselő kollégám jelenlétét szeretném felhasználni arra, hogy megkérdezem őket, hogy kérem őket, hogy több figyelmet szenteljenek ezeknek az ajánlásoknak, országra szabott ajánlásoknak, és gondolja, eh, gondolkoznak ezzel, hogy nem tudnák-e jobban bevonni a saját munkájuk folyamatába ezeket. Hiszen a nemzeti parlamentekkel ugye mindig konzultálunk az eljárás egy bizonyos szakaszában, hogy, hogy tájékoztassuk őket a tanács által fogalmazandó ajánlásokról, és mikor a tanács végül dönt, a nemzeti parlamentek már jobban ismernék az er-, esetleges javaslatokat, hogyha bekapcsolnának ebbe a munkába. Abban is egyetértünk, hogy a strukturális reformokat tovább kell vinni, abban, hogy a monetáris politika önmagában nem oldja meg, nem hoz csodát, megfelelő államháztatási politikákkal kell megtámasztani, és egy jó politikai, szakpolitikai mixel ahhoz, hogy tényleg változást hozzon hogy befejezzük a belső piac kiépítését és a bankuniót létrehozzuk. És a gazdaság legfontosabb akadálya jelenleg a befektetések, a beruházások gyengesége. Mindezekkel foglalkozni kell, és foglalkoztunk is az árnyékiladók ülésén a jelentés megírásakor. Szerintem, mint mondottam, ez a jelentés segíti majd a tagállamokat is, meg a tanácsot is abban, hogy jobban koordináljuk a gazdaságpolitikákat, még jobban. Köszönöm. Most a szocialista frakcióban Szanyi Tibor kap szólt. Elnök úr, köszönöm én is Debaker úrnak az elvégzett munkát, mert úgy érzem, hogy jó irányba alakul ez a jelentés. Frakciónk tagjai és magam is számos módosító indítványt nyújtottunk be a tervezethez, ahogy ezt egyébként ígértük is. A kialakulóban lévő kompromisszumok többsége ígéretes, és azt kell mondjam, hogy az esetek többségében már most is tartalmazza az SND frakció által elvártakat. Anélkül, hogy ismét a jelentés tervezett első verziójáról beszélnék, néhány elengedhetetlenül fontos irányvonalat azonban szeretnék felvázolni, amelyek jelentésbe történő implikálása, vagy amelyek jelentésben történő megváltoztatása kulcsprioritás frakciónk számára. Engedjék meg, hogy a kedvéért három ilyet kiemeljek. Ilyen többek között, hogy mi nem értünk egyet azzal, hogy a megszorításokon és szociális szempontokat figyelmen kívül hagyó strukturális reformokon keresztül a gazdasági felendülés korszaka az EU-ban mindenütt megindult volna. Bár kétségtelen, hogy látunk pozitív jeleket, de az elmúlt évek világossá tették, hogy a megszorításokon alapuló politika önmagában nem visz előre, mi több számos társadalmi csoportot nehéz, időnként pedig a megélhetésüket lehetetlenné tévő helyzetbe hozza. Nem tartottuk azt sem megfelelőnek, hogy a jelentéstevő a jelentésben túlzott és kiemelkedő szerepet tulajdonított a magántulajdon szerepének, miközben a köztulajdon jelentőségét és társadalmi hasznosságát teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Ám örömmel látjuk, hogy a e kérdésekben és más számunkra fontos pontokban is sikerült, láthatóan mindenki számára elfogadott kompromisszum felé elmozdulni. Vannak ugyan még vitatott kérdések, amelyeket remélhetőleg a csütörtöki shadow meetingen már le fogunk tudni zárni, de bizakodásra okot adó a tárgyalások jelenlegi helyzete. Három példát ígértem, ezért szeretném még kiemelni a nők munkaerőpiaci helyzetének és lehetőségeinek javítását is, amely szintén kulcsprioritás frakciónk számára. Itt talán nem árulok el titkot, ha jelzem, hogy sikerült egy kompromisszummal támogatott pontot a tervezetbe illesztenünk. Végül engedjék meg, hogy megköszönjem a tagállami parlamentek képviselőinek, hogy ma itt vannak velünk ezen a vitán. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ezúton is megismerhetjük a véleményüket az európai szemeszter működéséről és az ország specifikus ajánlásokkal kapcsolatban is. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Thank you. Now for the... Köszönöm szépen, ECR, Sampo Terpó. Köszönöm szépen. Az első vitával kapcsolatban Debakker képviselő nagyon jól végezte a munkáját a legfontosabb problémák felvázolásával, és jól értékeli a modernizációs kihívásokat az európai gazdaságon belül, és azt, hogy mire kellene oda figyelni. Finnországban például nagyon fontos az egészségügy, a társadalombiztosítás és a nyugdíjbiztosítási rendszer reformja. Ezen felül nagyon tetszik nekünk az is, hogy a, szab, a magánberuházások fontosságára hívja fel a figyelmet. Tehát nagyrészt egyetértek a felvázolt problémákkal, a gazdaságot sújtó gondokkal, és egyetértek a javasolt megoldásokkal is. De mivel nem értek egyet, mi az, ami nem tetszik legalábbis részben, az az Európai Unió szerepe ezen problémák megoldásában. Tehát nézzük most a kompromisszumokat. Számunkra az ICR e számára egyik-másik tényleg elfogadhatatlan. A K, a K és a B például elfogadhatatlanok számunkra, főként az ország, ország specifikus ajánlások kötelezővé tételét utasítjuk el. Például gondolok arra, hogy a tagállamoknak el kellene magyarázniuk, hogy miért nem hajlandóak megfelelni az ajánlásoknak. Ahogyan a bizottság világosan elmondta, ajánlásokról van szó, ezek az egyes országok helyzetét fenntáró részletes elemzések alapján megfogalmazott iránymutatások, ajánlások, és nagyon fontos ez a szó, a cél pedig a munkahelyteremtés és a versenyképesség növelése. Tehát itt megint csak ajánlásokról van szó, tehát szerintem elfogadhatatlan az, hogy a tagállamokat szankciókkal sújtsuk, amennyiben nem, nem felelnek ezeknek meg. A demokráciában a politikusoknak kell eldönteniük a gazdaságpolitikát, úgyhogy a bizottságnak nem adhatunk több hatalmat, hiszen ők az Európai Bizottság részéről esetleg nehéz helyzetbe hozhatják az egyébként megválasztott kormányokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném köszönteni nemzeti kollégáinkat, és szeretném megköszönni a közös munkát is a jelentéstevőnek. Természetesen máshogy láthatjuk a helyzetet az európai szemeszter kapcsán, de nagyon jónak tartom a javaslatokat, épp úgy, mint a értékelést. A jelentéstevő úgy gondolja, hogy a strukturális reformokat végrehajtó országok jobb gazdasági növekedést, valamint költségvetési politikát tudhatnak most magukénak. De ezzel egyáltalán nem értünk egyet. Ugyanis pont ott, ahol a legnagyobb strukturális reformokat hajtották végre, ott gyakorlatilag nulla a gazdasági növekedés. Ugyanígy a munkanélküliségi ráta növekedett, tehát ilyen értelemben a jelentésben foglaltak nem igazak, nem beszélhetünk gazdasági fellendülésről az Európai Unióban. Nem mondhatjuk azt, hogy ez megtörtént, mert a megszorító intézkedések nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és a recesszió drámai módon rontotta a szállamháztartások helyzetét. Pont az ellenkezője volt a cél, de sajnos a, gazdaság, a megszorító gazdaságpolitikával csak tovább romlott a helyzet. Ezekkel az ajánlásokon keresztül nem hiszem, hogy a növekedésre fogunk tudni összpontosítani. A jelentéstevő azt mondja, hogy az államháztartások egyensúlyi helyzete érdekében növekedése van, szó, növekedése van szükség és munkahelyteremtésére, de mégis pont ezek a gondolatok kevés hangsúlyt kapnak a jelentésben. Tehát tulajdonképpen ugyanazokat a problémákat fogjuk tovább mélyíteni, amelyekről eddig is beszéltünk. Ami pedig az ország specifikus ajánlásokat, a különböző megoldásokat illeti, itt megint csak állandóan a költségcsökkentés és a munkahelyek leépítése szerepel megoldásként. pedig tudjuk, hogy az európai gazdaság nagy része recesszióban van, vagy nagyon alacsony legalábbis a növekedési ráta, és amennyiben akár csak egy minimális kis növekedést is szeretnénk, az kizárólag a fogyasztáson keresztül próbáljuk elérni. Szerintem itt radikális irányváltásra van szükség, és pont ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne a bérek növekedésének politikájára is odafigyelnünk. A munkahelyek egyre bizonytalanabbá válnak jogi szempontból, és így nem lehet egy gazdaságot felépíteni. A mi iránymutatásaink sajnos rossz, tehát hogy ezek az iránymutatások sajnos rossz irányba mutatnak, és alapvető demokratikus deficitet is tapasztalhatunk itt, ugyanis az európai szemeszter arra kellene szolgáljon, hogy nem csak nemzeti szinten fontos kérdéseket tudjunk előmozdítani. Zöldek Teljesen világos a helyzet, és a nemzeti kollégáknak is be tudjuk bizonyítani ezen keresztül, hogy mennyire nehéz itt többséget összekovácsolni. A jelentéstől azt mondja, hogy könnyű, de azért majd meglátjuk, ugyanis azt is láthatjuk, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban két törésvonal is mutatkozik. Van a bal oldalon egy igen kritikus többség, vagy kritikus tömeg, akik úgy gondolják, hogy nem jó irányba halad a gazdaságpolitika, és úgy gondolják, hogy inkább a munkahelyen teremtésre kell fókuszálni, miközben a másik oldalon azt mondják, hogy az államháztartásokat kell először rendbe tenni. És ráadásul, hogyha csak a munkát terhelő költségeket csökkentjük, az nem igazán szociális megközelítés, és itt már a megszorító gazdaságpolitika is közbeszól, amelyről bebizonyosodott, hogy nem lehet megoldás. De ugyanakkor meg kell találnunk a többséget, hogy meg tudjuk szavazni ezt a jelentést, amelyhez az is kapcsolódik, hogy vajon szükség van-e több vezetésre, több ajánlásra a gazdaságpolitikán belül, az igazi finn kollégák, nem is tudom, hogy most ők igazi finnek, régi finnek, ős finnek, vagy kik is ők, de minden esetre azt mondják, hogy jó, jó, ez az euró, de azért mégse koordináljunk semmit. Hát akkor mondják azt, hogy nem akarnak eurót. Tehát még ezen belül is láthatjuk, hogy a kis csoportokon belül is még nagyon sok a törésvonal. A jelentéstevő is elmondta ezt, azonban, hogyha többséget akarunk összekovácsolni, akkor a baloldalra is szükség lesz, és tárgyalásokat kell majd folytatni, és ezzel kiegyensúlyozottabb lesz a jelentés. Természetesen Debáker úr liberális, tehát egyértelmű, hogy ő liberálisként kezdi meg a munkát. Azzal kezdte ezt a jelentést, hogy minden rendben van a gazdasággal, sőt már fellendülő ágban vagyunk. Azért lehet, hogy ez egy kicsit túl optimista megközelítés, főként, hogyha a legutóbbi számarányokat nézzük. Az is elképzelhető, hogy nem feltétlenül csak a magánbefektetések fogják megoldani az egész problémát. Hogyha megnézzük a történelem során, hogy mi történt, akkor azt is láthatjuk, hogy amikor a befektetések hiányoznak, akkor nem csak a közszféra, hanem a magánszféra sem akar befektetni. Tehát itt azért alapvető vitákra kerül majd sor mind a kettőre szükség van, a közbefektetésekre épp úgy, mint a magánberuházásokra, úgyhogy szerintem minden rendben van, de azért mégiscsak vegyük figyelembe a baloldal véleményét is. Aztán van itt egy másik fontos gondolat. A jelenlegi probléma arra mutat rá, hogy mindig csak a munkát terhelő költségeket nézzük, de ugyanakkor az egyensúly a legfontosabb, tehát a tőke költségek is fontosak, és így lehet kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazni. És végül hadd mondjam el azt is, hogy végül is azt szeretnénk, hogyha a az adóelkerüléssel, adócsalással kapcsolatban is megjelennének az ország specifikus ajánlások, ugyanis ez nagyon fontos terület, Hollandiában is nagyon fontos lenne ezt a problémát orvosolni, mert ők állandóan adót csalnak. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Most az FTD-ből van egy hozzászólom, nem tudom, hogy ő az eh, árnyék előadó-e, de így akkor a frakciók körét le tudnánk zárni. Úgyhogy Ofrén úrnak megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Van néhány problémánk a szöveggel, erre már utaltak egyébként. Azt mondják, hogy a fellendülés már bekövetkezett, pedig még nem. Más dolgokkal is foglalkoztak már a többiek. Ugye a kormányoknak az európai intézetek által diktált napirendet kell végrehajtani, miközben a saját nemzeti parlamentjeik felé elszámoltathatók. Aztán Drági úr, ugye a munkaerőpiacitól kezdve az oktatási területen át, rengeteg más szektoron át muszáj az egységes reform, Hát lehet látni, hogy a koherenciához szükséges az összes többi terület harmonizációja, ahogy az eurozóna országai ezt mutatják, különben nem megy ez az eurozóna, vagy közös a valuta, és akkor az összes többi területen is közös minden, vagy pedig a közös valutát születjük meg. De a lakosok a saját nemzetiségük szerint azonosítják magukat. Most itt se itt nem vagyunk, se ott nem vagyunk, az eurót kell lebontani, vissza kell térni a nemzetállamokhoz, és a nemzetállamok szabják meg a saját kamatlábaikat, legyen lebegtetett kamatláb, és így tovább, és így a az euró, euró lebontása persze nem lesz könnyű, de amíg megvan az euró, addig beragadunk ebbe a helyzetből. Persze nekem, helyzetben nekem privilegizált pontom, álláspontom van, mert én itt britként beszélek. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, most pedig következnek a nemzeti parlamenti képviselők. És először két nemzeti parlamenti kollégának adom meg a szót, utána pedig majd két európai parlamenti kollégának. Az első hozzászólónk Hubert Fuchs, a, az osztrák nemzeti parlamentből tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönjük az Ekonszak Bizottságnak azt, hogy meghívtak bennünket ide, nemzeti parlamenti képviselőként erre az eszmecserére. Annak érdekében, hogy további lépéseket tegyünk és elfogadjuk például az osztrák költségvetési folyamatra vonatkozóan, az európai szemeszterben erre szükség lesz a kormány, a jelenlegi munkaprogramjában már beépítette a legutóbbi költségvetési törvényreformokat, és egy másik fontos téma azoknak a javaslatoknak a kérdése, amelyek segítségével jobb harmonizációt lehet elérni, a költségvetésünket harmonizálhatjuk az európai gazdasági szemeszternek megfelelően. Az osztrák parlament is a program, stabilitási program, illetve a nemzeti reformprogram előkészítésén dolgozik, illetve költségvetési tervezeteken, és a vita arról is szól, hogy az ajánlások elfogadása és végrehajtása hogyan zajlik. A Költségvetési Bizottság arra kérte a Parlamenti Költségvetési Hivatalt, hogy kommentálja a parlament igényeit, követelményeit, és hogy a nemzeti parlamentek részvétele ebben milyen lehet. Meghívhatják az Európai Bizottságot is, hogy beszéljen arról, hogy a nemzeti költségvetési tervezeteket hogyan értékeli. Ezt a lehetőséget szerintem a jövőben jobban ki kellene használni. Köszönöm, hogy az elnök úr és a következő hozzászóló Szóbor Katalin a Magyar Parlamentből. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a szót és a meghívást is erre fontos parlamenti találkozóra. Az európai szemeszterrel a Magyar Országgyűlésben kiemelt helyen az Európai Ügyek Bizottsága foglalkozik az európa two thousand and twenty stratégia és annak végrehajtása már az európai szemeszter bevezetése előtt megvitatásra került az országgyűlés európai ügyek bizottságában. tisztelt képviselőtársaim mivel tavaly első alkalommal készült minden tagállamról egyoldalnyi időközi értékelés szóba kerültek az ország specifikus ajánlások tagállamonkénti végrehajtása terén elért eredmények is az idei országspecifikus ajánlások megvitatására a 2014. június 10 i bizottsági ülésen került sor az ajánlások évről évre visszatérő hasonló intézkedéseket javasolnak amely jelzi hogy megvalósításuk is hosszabb időt vesz igénybe. a kormány egyetértett az Európa 2020 stratégia célkitűzései teljesülését közvetlenül segítő ajánlásokkal, ugyanakkor az adózással kapcsolatos ajánlásokat nem fogadta el, lévén, hogy az adózás nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés. Részben eltérően látta a bizottság és a kormány a közmunka program szerepét is, de az idei ajánlásban a bizottság is tudomásul vette, hogy a közmunkaprogram arányának csökkentésére csak nagyobb gazdasági növekedés esetén van lehetőség. Külön ki szeretném emelni, hogy az Európai Bizottság is elismerte, hogy komoly előrelépés történt a női foglalkoztatás feltételeinek javítása terén, ami különösen a munkába visszaálló kisgyermekes anyukák alkalmazását segíti elő. Magyarország az utóbbi években rendkvüli erőfeszítéseket tett a fiskális fegyelem és a rendezett államháztartás működése érdekében, és az elmúlt időszakban a növekedés is beindult, ezzel is segítve az Európa 2020 stratégia fő célkitűzéseinek megvalósulását az európai szemeszter évről évre lezajló eseményeiben fontosnak tartom tehát az aktv tagállami parlamenti részvételt mind a tagállami költségvetés elfogadása tekintetében fennálló kizárólagos parlamenti hatáskör védelme mind a kormányzati álláspont ismerete és képviselete érdekében. köszönöm a figyelmet. Thank you. Now... Köszönöm. Most az Európai Parlamenti képviselőköre következik. Ivana Maletics először. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni nemzeti parlamenti kollégáinkat és európai parlamenti képviselőtársaimat. Elég régóta vitatkozunk az ország specifikus ajánlásokról, meg különösen ezek végrehajtásáról. Ennek összefüggésében a nemzeti parlamentek szerepe rendkívül jelentős lehet, vagy lehetne. Ezért kérdezem, hogy vajon miért csak az Európai Bizottság kapja meg azt a jelentést, amely az ajánlások végrehajtásáról szól. Szerintem sokkal helyébb volna, hogyha a nemzeti parlamenteket is jobban be tudnánk vonni ebbe, őket is tájékoztatnánk, Annál is inkább, mert a nemzeti parlamentek tudják a tagállami kormányok végrehajtását leginkább figyelemmel kísérni. Ö, aztán ezen túl szeretném megköszönni a jelentéstevő kiváló munkáját, és Danuta Hübner asszony módosítóit, mert ezek hangsúlyozták, mennyire fontos, hogy az politikát összekapcsoljuk a kohéziós politikával, és hangsúlyozza azt is, Hübner asszony, hogy a strukturális és befektetési alapokat, európai alapokat a gazdaságpolitikák finanszírozására, és különösen ezek reformjának végrehajtására lehetne jobban használni, különösen azokra, amelyeket az ország specifikus ajánlások előirányoznak. Ennek révén a kohéziós politikát jobban ki lehetne hegyezni a fejlesztésre, jobban meg lehetne célozni. És a 2014 től 20-ig tartó időszakra ez megszívlendő tanulság lehet. Aztán rendkívül fontosnak tartom azt is, hogy azt a tény, hogy a gazdasági növekedés főmotorjai, az államháztartási reform, a struktúraváltás és a megfelelő beruházások lehetnek. Gyakran az történik a tagállamokban, hogy az államháztartási konszolidáció a gazdasági növekedés alapjaitása alá, a csökkennek a beruházások, és lelassulnak a reform intézkedések. Fontos tehát, hogy a kormányok és a tagállamok megfelelő mozgást kapjanak, hogy a terveiket végre tudják hajtani, különösen, hogyha ezek működőképesnek bizonyulnak. Tehát a kiigazítási időszakok meghosszabbítását kérhessék, nekem feltétlenül sürgetően végrehajtani ezeket, hogy akkor is, hogyha megfolytják a növekedést. Eliza Ferreira. Köszönöm, Eliza Ferreira. Thank you, I'll speak in English. Köszönöm, angolul fog beszélni. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Úgy gondolom, illetve üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit és az ő bevonásukat, hiszen úgy gondolom, hogy a most megtárgyalandó kérdések fontos témát jelentenek. A szemeszter, tudnilik, az európai intézmények beleszólását erősítik a tagállamok költségvetési tervezésébe. Fontos tehát, hogy jól átlássuk, mit jelent ez, és milyen konzekvenciái vannak a döntéseinknek e tekintetben. Ami jelentést magát illeti, vannak ebben olyan elemek, amelyeket mi pozitívnak értékelünk, például az adócsalás, elkerülés elleni harcfokozása, a banki unió befejezése, létrehozása, a 2020-as stratégia teljesítése, ám a jelentés végkövetkeztetései a mi politikai frakciónk szempontjából most mi úgy ítéljük meg, hogy vajon megfelelő üzeneteket fogalmazunk-e meg az eddigi stratégiákról, vagy kimondjuk, hogy a politikákat, politikákat módosítani kell. Minden attól függ, hogy a kompromisszumok és vonatkozó tárgyalások mire jutnak majd. Például kérdés, hogy a végkimenetel, a végső verzió a mostani menetrend módosítását, mert a frakciónk ebben a formájában nem tudja elfogadni. Jelenlegi friss adatok mutatják, hogy az az eurozóna 0,8%-kal nő csak, a defláció veszélye, veszélye fenyeget, miközben a piacon működő feltételek nem engedik meg szokásos monetáris politikák végrehajtását, tehát rendkívül intézkedéseket terveznek. Aztán a strukturális reformokat egyfajta mindenre alkalmazható általános tapaszként vagy, vagy címkeként alkalmazzák, és nagyon recesszív napi rendet túl gyorsan, túl erőteljesen hajtanak végre egy címszó alatt, a stagnáló gazdaság közepette, nagyon sok egyensúlyhiányban, miközben nincs megfelelő kereslet, sem fogyasztói, sem beruházási. Tehát mindezek fényében változtatni kell, és az ország specifikus ajánlások mindeközben azt követelik meg, hogy megfelelően megvitassák ezeket. Tehát nagyon nehéz számunkra elfogadni az olyan ajánlásokat, mint például, aki mondja, hogy a közberuházások nem, nem pozitívak, miközben a magánberuházások igen. Van rossz és jó mind a két oldalon, ahogy a válság bemutatta, a magánberuházások nem mindig hoztak eredményeket, ezek a befektetések sokszor kockázatosak voltak, és a, a csökkenő bérek nem lehoznak megoldást. Tehát nagyon sok kérdést merül fel, és kell megvitassunk, ahhoz, hogy dűlőre jussunk ebben a jelentésben, meglátjuk, hogy alakulnak a tárgyalások az előadó és az árnyak előadók között, és mi lesz az eredménye a végső szavazásnak. Nem köszönöm, hogy most is megvitathatjuk. Köszönöm, Eliza. Most megint nemzeti parlamenti képviselők következnek. Birute Beszájte a Litván parlament soraiból. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a mai vitát, és ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, ezzel kapcsolatban Litvánia a top 10-be tartozik. Nincsenek egyensúlytalanságok, de mégis, hogyha megkérdezzük -e az embereket, hogy örülnek-e a litvániai életszínvonalnak, akkor valószínűleg a többség azt válaszolná, hogy nem, nem megfelelő. Szeretném a jelentéstevőnek felhívni a figyelmét a globális gazdaságban és különösen az Európai Unióban a gazdagok és a szegények közötti ellentét növekedésére. Ugyanis hatalmas probléma ez, egyre nagyobb növekvő és a második világháború óta nem látott mértéket ölt. Ezen felül a a dolgozók, a bérből és fizetésbe élők körében ez még inkább igaz. Éppen ezért egy keményebb adóreform, és ezt ki akarjuk egészíteni az adóelkerülés elleni harccal. Most, hogyha erősíteni szeretnénk a demokráciát és a populizmust vissza akarjuk szorítani, akkor ezzel a problémával valóban foglalkozni kellene. Természetesen néhány reform valószínűleg később kellene napirendre kerüljön, egész egyszerűen csak az orosz-ukrán válság miatt, ugyanis úgy tűnik, hogy Litvániában A mezőgazdasági termékekre vonatkozó embargó miatt ö, szenved a gazdaság. Ezen felül pedig az energiabiztonság problémájára hívnám még fel a figyelmet. Természetesen Litvánia nagyon sokat tesz azért, hogy az összeköttetések megvalósuljanak, Klepeidai LNG-re hívnám fel ebből a szempontból a figyelmet, és a lett kollégák, illetve az Európai Bizottság kellene együtt ö, működjenek annak érdekében, hogy megvalósuljon a folyékony gázvezeték. Ami a litván elektromos áramhálózatot illeti, nos, hát itt ugye problémák merülnek fel a lengyel oldallal kapcsolatban is. Úgyhogy megint csak köszönöm szépen a mai vitát, és azt, hogy egyáltalán lehetőség nyílik arra, hogy elmondjuk véleményünket. Elnök, köszönöm. Következő felszólaló Hollandiából érkezett a parlamenttől. Anszúszka 20. Mr. Chairman, uh, I would like to thank you and Köszönöm szépen, elnök úr, szeretném megköszönni önnek és az Ekon szakbizottságnak, hogy ezt az eszmecserét megszervezte annak érdekében, hogy foglalkozunk arról, beszéljünk az, arról, hogy mik a legjobb gyakorlatok. Hollandiában a parlamenti ágazati bizottságok felelősek az EU politikákért is, és ennek az eredményeként az országspecifikus ajánlások a költségvetéssel, közegészségügyi nyugdíjakkal, lakáspiacsal kapcsolatban mindig az érintett szakbizottság napirendje kerülnének fel, kerülnek fel, és nem pedig az EU-s ügyekkel felelős szakbizottság napirendjére. A második dolog a Nemzeti Reformprogram, illetve a Stabilitási Program vitája mindig először lezajlik, és a kormány csak utána küldi el ezt Brüsszelben, Brüsszelbe annak érdekében, hogy a parlament megvitathassa a programot. Aztán pedig a parlamenti indítványokat a kormány folyamatosan végig követi az országspecifikus ajánlásokkal és a költségvetéssel kapcsolatban is. A 2015-ös kormányzati tervekről szólnék néhány szót. Az elmúlt két évben a holland kormány szigorú intézkedéseket hozott, megszorításokat. 4,5% ról 2,8%-ra csökkentettük a hiányt. A következő évre nem terveznek költségvetés csökkentő intézkedéseket, nagyon sok reformot még mindig végrehajtanak. Szerencsére a gazdaság lassan kifele lábal a recepcióból, az egészségügyi költségeket jelentősen csökkentik azáltal, hogy decentralizálják a végrehajtást az önkormányzati szintre, és sokkal inkább személyre szabott szolgáltatást nyújtanak. Ez mindegybe vág az ország specifikus ajánlásokkal, és ennek eredményeképpen a hosszú távú fenntarthatóság mutatója, amit a bizottság is használ, most megint többletet mutat Hollandiában, tehát most már kikerültünk a túlzó deficit eljárásból. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr, a következő hozzászóló egy európai parlamenti képviselő lesz. Kárpát Ildikó a néppártból. képviselőtársaim először is engedjétek meg hogy, engedjék meg hogy megköszöntsem a nemzeti parlamenteknek a képviselőit. nagyon fontos ez az eszmecsere és nagyon fontos hogy ebben a körben kerül erre sor. hozzászólásomat két részre tagolnám egyrészt a bizottsághoz a bizottság jelenlévő képviselőihez szeretnék kérdést intézni másrészt a jelentéshez szeretnék hozzászólni több képviselőtársam emltette hogy az országspecifikus ajánlások végrehajtásával probléma van és maga az ajánlás szó az egyértelműen arra utal hogy itt egy együttműködésen alapuló munkakapcsolatnak kellene lenni. akkor jó egy ajánlás hogyha kellően ambiciózus és hasznos is a tagállamok számára. úgy érzem hogy mindkét részben vannak problémáink. az az irány az számomra egyértelműen elfogadhatatlan amikor valakinek az a gondolata támad hogy egy ajánlás legyen kötelező jellegű és büntetést vonjon maga után hogyha valamelyik tagállam azt nem valóstja meg. E, a hatékonyságot ily módon egyértelműen nem lehet növelni viszont munkamódszer változásra szükség van. ami a jelentést illeti e, először is gratulálok de backer úrnak mert jó a jelentésnek a szerkezete több módostót adtam be azonban mert vannak hiányérzeteim a jelentéssel kapcsolatban egyetértek azokkal a kollégákkal akik azt mondták hogy vannak még tennivalóink és ez a gazdasági növekedés eh, nem elég meggyőző amit az eu átlag mutat. éppen ezért a módostóimat egyrészt az erősségekhez másrészt a lehetőségekhez harmadrészt pedig egy fontos ágazatpolitikához nyújtottam be ami az erősségünket illeti és meggyőződésem hogy nem használjuk ki kellőképpen ez nem más mint a belső piac éppen ezért a belső piaci pillérnek a megerőstéséhez eh, adtam be javaslatot. úgy érzem hogy ennek a pillérnek az erőstése alapvetően hozzájárulhatna a gazdaságnak a fellendüléséhez. ami a lehetőséget illeti ezt a kkv szektorban találtuk meg és találjuk meg már sok éve mégis eh, tele van ez a szektor problémával elsősorban eh, finanszrozási problémáktól terhelt ugyanakkor elismerjük azt hogy a gazdasági növekedés az innováció a foglalkoztatás és a társadalmi integrációnak fő húzó ereje lehetne ez a e, terület. éppen ezért jó lenne hogyha megjelölnénk ebbe a jelentésbe hogy egy jó strukturált finanszrozási program vagy egy alternatv módszer mennyire segthetné ennek a területnek a fejlődését. ami az utolsó módostóm az egy ágazatpolitika az adópolitikához kapcsolatos már eh, képviselőtársaim érintették ezt a területet egyetértek azokkal a megközeltésekkel hogy alapvetően nemzeti hatáskörben kell tartani E, ugyanakkor azt szeretném amit már egy adójelentésemben e, el is fogadott a tisztelt bizottság hogy az adócsalásokról adóelkerülésekről és az adómérték változásokról sokkal mélyebb információnk lenne. köszönöm szépen elnök úr! Thank you. Hugby. Köszönöm. Szocialista frakció, Bajé úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretném köszönteni a nemzeti parlamenti képviselőket, és köszönöm Filip de Bakkernek a jelentését. Persze vannak olyan dolgok, amelyekkel egyetértünk, mások, amelyekkel nem értünk egyet. Koordinátorunk Eliza Ferreira már utalta problémákra. A amikor azt mondja, hogy a magánbefektetések hasznosabbak a gazdaság számára, mint a közbefektetések, ez nem igaz. Ez nem állja meg a helyét ez az érv. Gondoljunk például a bankválságra vagy a vasútszektorra, amely csak azt mutatja, hogy amikor ezt liberalizálták egyes országokban, akkor drágábbak lettek a vasúti menetrendek, és több lett a baleset. Nagyon sok ilyen példát sorolhatnék még. Tehát ebből a szempontból szerintem meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a magánbefektetések, illetve a közbefektetések között, de hát a közbefektetések nélkül nem működőképes a rendszer. Én úgy gondolom, hogy egyébként ezt a problémát mindenki látja, mert hogyha azt mondta a flamand közösség, hogy az antwerpeni körgyűrűt finanszírozza, hát ez pont a mobilitás és a gazdaságfejlesztés jegyében teszi, pedig ez is közbefektetés, és mégiscsak jó. És jó lenne, hogyha ezt igazi befektetésként lehetne elkönyvelni, ez nem az ablakon kidobott pénz, úgyhogy ezt a gondolatot ezt meg kellene fontolni. Elnök, köszönöm szépen. Csárán nincse. Írországból Csin. Thank you. My apologies, Chair. Köszönöm elnézést, elnök úr. Szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt az ülést, megvitathatjuk a 2014-es európai szemeszter folyamatát. Írország részt vett a szemeszterben, és hozzájárult ahhoz, hogy sikerül, sikerre zártuk a gazdasági kiigazítási programunkat, minden vállalásunkat sikerrel teljesítettük, és visszatértünk a tőkepiacokra 2013. decemberében. Ez is siker. A legfrissebb statisztikai adatokat múlt héten publikálta az ír statisztikai hivatal, nagyon bátorítóak, és a pénzügyminiszter az előrejelzést 4,5%-ra igazadta fölfelé, mert a gazdasági növekedést előtt és a 3%-os deficit célt is 2015-ig tartani tudjuk. Ha ebben sikerülünk, akkor Írország a köztes struktúrális kiigazítási, költségvetési kiigazításokat sikerrel zárja. Bár nem teljesen tükrözi a jelentés, a Nemzeti Parlament aktívan részt vett a szemeszter folyamatban, a, a vonatkozó szakbizottságokban és a stabilitási és növekedési paktum kiigazításának tárgyalása során és a bizottság előtt, valamint az ország jelentés, ország specifikus jelentések publikált verzióit is megvitattak a parlamentben és a vonatkozó tárcák, itt a minisztériumok körében, beleértve a parlament pénzügyi bizottságát is, meg az integrációs bizottságot, meg a vonatkozó miniszter is. Ehhez hozzátenném azt is, mint saját költségvetési tárgyalásaink során a, a stakeholderekkel, amikor tárgyalunk a pénzügyi bizottságban, különös figyelmet szendelünk az országspecifikus ajánlásokban foglaltaknak, mikor mielőtt elkezdenék a saját költségvetési előkészítő tárgyalásunkat. Fontos, hogy áttekinthessük ezeket az ajánlásokat, és konkrétan megkérdezzük azt, hogyan hatják végre, és milyen hatással vannak az adott ágazatokra. Ez a tárgyalás tovább folyik Írországban, és sok parlamenti bizottság figyelembe veszi a költségvetési tervezet megtárgyalásában, az egyes tárcakkal való egyeztetésben ezeket az ajánlásokat kulcs fontosságú abban is, hogy a, parlament, a, a gazdaság állapotának mérésére vonatkozóan benchmarkokat és eszközöket tartalmaznak az ajánlások. Ám azt is elmondanám, hogy a az ország specifikus jelentések kiadása és az Európai Tanács által elfogadás közötti menetrend nem egészen kedvező. Egy javaslatunk volna ezzel kapcsolatban a szemeszter folyamatának javítására, hogy több időt adjanak a parlamenteknek, hogy áttekintessék ezeket az ajánlásokat. A korábbi átvizsgálásai az AGS és ilyen már korábbi publikációját tennék lehetővé, és az ország specifikus jelentéseket jobban lehetnénk, hogy a több idő állna rendelkezésre, jobb lehetőséget teremtene, ugyanakkor az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamentek számára is, hogy találkozzanak, megvitassák ezeket a folyamat több szakaszában. Lezárásként elnök úr általában az ország specifikus jelentő, jelentések gyakorlati haszonnal bírnak és relevánsak voltak az ír gazdaság kiigazításában, jobban tudtunk fókuszálni a deficit csökkentése lépéseinkben, és a fenntarthatóság és a hitelesség növelését is szolgálták. Ugyanakkor a pénzügyi, az államháztartási konszolidációt hozzá kell igazítanunk, és az ír elnökség során többször is elmondtuk, más produktív beruházások politikájához kell igazítani hiszen fel kell tenni a végsősorban a kérdést, mi is a célja az európai szemeszternek. Az, elsz, a számon kérhetőség és a, a demokratikus legitimitást kell erősítsék. A tőkeberuházásokat kell a hosszú távú fejlődés pályáján koordinálja, ugyanakkor ennek kell valami társadalmi hozadéka is legyen. Tehát konkrét ajánlásokat kéne megfogalmazni az Európai Unió számára, nem csak az, az egyes tagállamok számára, hanem az Unió számára is, ahogy kilábolunk a válság időszakából. Az európai program nem csak arról szól, hogy, hogy helyreütjük a, a, a mérlegeket, hanem arról is, hogy Európa, az európai projekteket továbbítjuk, amelyek az 1940-es években indultak. Tehát vannak ilyen értelemben a modellnek gyengeségei, és a szemeszter modellnek gyengeségei, persze fontos, hogy országspecifikus országközpontok legyenek, ám szélesebb körbe pontosabban kéne helyezni ezeket egy európai kontextusban. Thank you very much. Köszönöm szépen. Eurozóna ajánlásai. És akkor a következő felszólaló Eduardo Caprita, Költségvetési Bizottság a Portugál Parlamentből. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon nagy lehetőség számunkra, nemzeti parlamentek képviselői számára, hogy ide jöhetünk és itt találkozhatunk a gazdaság és, szoci, szoci, a gazdaság és monetáris bizottsággal az Európai Parlamentben egyeztethetünk az európai szemeszterről. Szerintünk ugyanis pont a koordináció hiányzott korábban az európai politikák között, és a demokratikus részvétel is, amely a válság problémáinak megoldására irányuló törekvéseket kellene, hogy megelőzze. A jelentés szerintem jó irányba halad. A politikákat, gazdaságpolitikákat, költségvetési politikákat jobban össze fogjuk hangolni a jövőben, és megpróbálunk az európai állampolgárok képviselőiként nagyobb mértékben részt venni a döntéshozatali folyamatban. De most nézzük azt, hogy mi az, ami kicsit hiányos. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy Európa ne ilyen túl alacsony inflációs rátát regisztráljon, hiszen a gazdasági növekedés gyakorlatilag nulla körül mozog, és a költségvetés sem áll a legjobban. Portugália az egyik ilyen ország. Három év kiigazítások, megszorító intézkedések, trojka és 40%-os gazdasági, tehát gazdaság csökkenés mellett az elmúlt három évben nagyon sok cég megszűnt, és rengeteg munkahely megszűnt. Pont ezért Portugália az európai szemeszteren belül nem kap országspecifikus ajánlásokat, és most itt ennek a szakbizottságnak talán az lenne a feladata, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a trojka működése hogyan is alakult Portugáliában, és elgondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne politikai értelemben jobban együttműködni, illetve a nemzeti politikák felügyeletét megoldani. Olyan koordinációs rendszerre van szükség, amely a gazdasági növekedést a költségvetési egyensúlyjal és a magasabb kutatásfejlesztési arányal, illetve a munkahelyteremtéssel hozza összhangba. Fontos lenne tehát a, az adócsalás, adóelkerülés ellen felvenni a harcot, és elkerülni azt, hogy az eurozónában még mindig legyenek adóparadicsomok. A cégek elköltözzenek Európából, és be kell teljesíteni a bankuniót is. Ilyen például egy olyan feladat, ami még várat magára, az a betétgarancia létrehozása. Az lenne tehát a cél, hogy nagyobb legyen az összhang politikai és gazdasági értelemben egyaránt Európa jövője szempontjából és az európai állampolgárok bizalma szempontjából is. Uh, Köszönöm szépen. Bent Luke az első hozzászóló az ECR-től. Köszönöm, elnök úr, németül fog beszélni ehelyt üdvözölném a német Bundestag, a felsőház képviselőt szívesen látnám itt, ám sajnos a szövetségi felsőház képviselőt nem látom, tündököl a felsőházunk a távollétével. Ez elég bosszantó, és szerintem sérti a szakbizottságot, az Európai Parlamentet, holott az Európai Szemeszter egy nagyon fontos mérőköve a szakpolitikáknak, és a tagállamok legalábbis tudomásul kéne vegyék ezek fontosságát, és jó lenne, hogyha felszólalnának ezzel kapcsolatban. Azért is bosszantó ez, mert a német szövetségi kormány nem is nagyon követi az európai szemeszterben megfogalmazott ajánlásokat minden esetben. Arra is utalnék, hogy a német ajánlásokban az is benne van, hogy adóreformra van a szükség, egyszerűsítésre és az adó alap szélesítésére. Németországban ennek nyomát sem látjuk, semmilyen jogalkotási intézkedés nem történt. A az anyasági nyugdíj, illetve támogatás ö, ügyében sem látom, hogy a német szövetségi kormány megszívelni az ajánlásokat, aztán a későbbi, nem a korai, hanem a későbbi nyugdíjazásra vonatkozó ajánlásokat sem látom, hogy valami történne. 63 évnél van a nyugdíjazás most a német rendszerben, ez kifejezetten ellene van, ellen mond az ajánlásoknak. Aztán, hogy a nyugdíjak rendszerét erősíteni kellene, ez sem igazán történik, a német szövetségi kormány semmit sem tesz, és kritikusan kell látnunk, hogy a tőkefedezeti eljárások tekintetében is a megtakarítások nem, nem rentábilisak, és az energia politika tekintetében sem látom, hogy a német szövetségi kormány bármit is tenne a német Bundestag tudomásom sem veszi ezeket, úgy tűnik, hiszen el sem küldtek képviselőjét ide. Azt is bírálóan kell látnunk, hogy a tartalmi konzisztenciát is felül kell vizsgálni sok esetben az ajánlásoknak, hiszen német ország számára azt ajánlja egyrészt az ajánlás, hogy csökkenteni kell az adótereket, ugyanakkor az anyasági támogatást adóeszközökből kellene finanszírozni, ehhez például emelni kéne az adókat. Az ilyen jellegű ajánlások persze nem túl hasznosak. Itt arra kéne figyelni, hogy az Európai Parlament ajánlásai konzisztensek legyenek. Köszönöm. Thank you, Mr. Luke. Köszönöm. Köszönöm szépen. Luke úr, és most uh, Danuta Hübner következik. Köszönöm, elnök úr! Szólnék a módosítókról, amelyet én és kollégáim benyújtottak, Iván Ebelet is már szólt egy picit ezekről, bizonyára emlékszik, hogy amikor tárgyaltuk itt a parlamentben a 2013-2020-as kohéziós politikai kereteket, akkor olyan intézkedéseket vettünk ebbe bele, amelyek az európai struktúrát, befektetési alapot, a jó kormányzási, gazdasági kormányzási elvekkel kötik össze, és ez el is vezette az európai gazdasági szemeszterhez. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan lehetne az európai struktúrát, a befektetési alapokat jobban kihasználni a strukturális reformok támogatására, amelyre manapság szükségünk van Beszéltünk az országspecifikus ajánlások végrehajtásáról is. Ezek a témák újra és újra előjönnek már elég régóta. A rendelet egyébként ezért változott meg. Most tehát az alapok és az európai szemeszter közötti kapcsolat végig fennállt a kohéziós politika élete során, ugye megvan mindig az ex értékelés, és aztán pedig a partnerségi megállapodások, operatív programok megvalósítása, és így tovább, és ezeket még módosítani is lehet az országspecifikus ajánlásoknak a fényében, hogyha ezek azt megkövetelik. És hát most itt vagyunk 2014-ben, megkezdődik az új pénzügyi perspektíva, tehát ez az új ciklus, tökéletes az időzítés, hogy ezt a kapcsolatot újra e, megvalósítsuk, hogy ez benne van a rendeletben, hogy ez valósuljon meg a gyakorlatban, és a bizottság és a tagállamok is így járjanak el, tehát így nem csak az állami befektetéseket tudjuk támogatni, hanem a strukturális reformokat annak érdekében, hogy a magánbefektetőket is vonzani tudjuk a rendszerbe. Én nekem az a véleményem, hogy idén is be kell tehát építeni ezt a kapcsolatot, és ezt is be kell építeni ezt az specifikus ajánlásokba, és az európai szemeszterbe. Köszönöm. Danuta, now. Köszönöm, Danuta, mondja az elnök úr. Zsors Kizsiné következik a belga parlamentből. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Szerintem a nemzeti parlamentek és az európai intézmények, vagy az európai parlament közötti párbeszéd szükséges, de ennek még tovább kellene erősödnie. Ez a három perc nem elég arra, hogy kifejtsük a problémáinkat, és hogy megoldjuk a legitimitási problémákat, a tagállamok politikai döntései, és a bizottság politikai legitimitása között feszülő problémát. De hát azért az európai értékeknek mind a két irányba kellene működnie, a nemzeti parlamenteknek is többet kellene beleszólnia a jogalkotási folyamatba, de természetesen most már egy kicsit lehet tapasztalni javulást. A fő kritikánk a költségvetési egyensúlyhelyzetbe való visszatérési ritmus, és az, hogy mindez hogyan fog hatni a gazdaságra, hogyan tudjuk tehát szanálni az államháztartásokat, anélkül, hogy megfojtanánk a gazdaságot. Hiszen itt a munkahelyteremtés is figyelembe kell venni, és a szociális kiadásokat szintén meg kell őrizni, valamint a belső fogyasztást is ösztönözni kell, mert így működőképes a gazdaság. Európa és a régiók, a belga régiók esetében azt láthatjuk, hogy egyre kevesebb a befektetés, és egyre nagyobbak a megszorító intézkedések, és így az állampolgárok egyre kevésbé bíznak a politikusokban és az Európai Unióban is. Ezen felül fontos lenne az is, hogy három gondolatot még felvessünk. Az első ilyen gondolat az energiahatékonyság, az energia autonómia Európa számára, ez szerintünk nagyon fontos, környezetvédelmi szempontból és geostratégiai értelemben egyaránt. Ezt láthattuk az oroszokkal folytatott párbeszéd, illetve viszony szempontjából, épp úgy, mint a gazdaság szempontjából nem lehet megkerülni az energiakérdést, egyre inkább ott kell lennie a költségvetési megfontolásokban is. A második fontos tengely a szociális tengely. Nem szabad leépíteni mindenféle módon a munkaerőre háruló költségeket, és fontos a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó jogszabály is. Itt a protekcionizmus, különböző fajta kritikák, el kell utasítanunk bizonyos fajta protekcionizmust, de azért mégsem lehet mások gazdaságának ellenében dolgozni, mert így csak a munkavállalók azok, akik megszenvedhetik a helyzetet. Jobb lenne, hogyha a CO2 kibocsátás is alacsonyabb lenne, és a kis- és középvállalkozásokat támogatnánk. A reformok tekintetében tovább kell mennünk, jobban oda kell figyelni a bankrendszer stabilitására, és hozzáigazítani a reálgazdaság igényeihez, inkább mint a spekulációhoz. Tehát ez nagyon fontos épp úgy, mint az adóelkerülés, adócsalás elleni harc, vissza kell térnünk az egyensúlyi helyzethez, már régóta beszélünk a pénzügyi tranzakciókra kivetett adókról is, itt az Európai Parlamentben épp úgy, mint máshol. Tehát ennek mindenképpen kiegyensúlyozottabb módon kellene képviseltetnie magát a jelentésben. Gabriele Kamandró, Költségvetési Bizottság az osztrák parlamentben. Micro. Köszönöm, elnök úr. Én is németül beszélek majd. Köszönöm a kezdeményezést, amely révén ma itt eszmét cserélhetünk. Mi az osztrák parlamentben már foglalkozzunk az ajánlásokkal, és hazámban létrejött egy fiskális tanács, államháztartási tanács 2013 márciusában, amely azt felügyeli, hogy vajon az EU ö, szabályait betartjuk-e. Ez a tanács évente jelentést készít, múlt héten tárgyaltuk meg a Költségvetési Bizottságban ezt, ez egy nyílt publikus vita volt, és ha komolyan akarjuk venni magunkat, mint nemzeti parlamenti képviselők, akkor tudnunk kell, hogy sok ajánlás, vagy néhány ajánlás az Európai Bizottság részéről rámutat gyengeségekre, amelyeket mi is ismerünk. Például a nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatos ajánlásokra igaz ez, vagy az, hogy túl magas az adóteher a, a munka a munka terhei túl magasak. És miután 2013-ban ősszel választások voltak, a kormányprogramban is, a nyertes párt kormányprogramban is intézkedések szerepelnek, amely a tényszerű nyugdíjba vonulási korhatárt, amely különbözik a nők és férfiak között, férfiak 65 éves korban a nők pedig 60 éves korban vonulhatnak nyugdíjba. Az országspecifikus ajánlása az Európai Bizottságnak tartalmazza azt is, hogy korábban kellene harmonizálni a férfiak és nők között a korhatárt. Nálunk ez politikailag nagyon nagy vitát keve, kavar, és nagyon ellenmondásos téma, ám hozzá kell tegyük azt is, hogy a munkaerőpiacot is meg felelően át kéne alakítani ahhoz, hogy fel tudja venni, fogadni tudja az idősebb nőket például, hogy foglalkoztatni tudja a munkaerőpiac ezeket. Az aktív munkaerőpiaci ma is finanszírozunk, a 2014-es költségvetésünkben 300 milliós tétel van erre az aktív munkaerőpiaci intézkedéssel irányozva, ugyanakkor a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta nálunk. Ám a nominális munkanélkülek száma így is kb. 400 ezer körül van. Arra törekszünk, hogy ne veszítsük szem elől azt a célt, hogy konszolidálnunk kell az államháztartást, és a kormány létrehozott egy szakértői bizottságot, konkrétan erre a célra, illetve az Európai Bizottság ajánlásainak a politikából építésére és megtárgyalására. Egyes képviselőtársaim az osztrák parlamentben, meg európai parlamenti képviselőtársak is említették, hogy az ajánlások túlzottan erős politikai dimenzióval bírnak, és a tagállamok is meg kell hozzák saját, saját politikai döntéseiket, ez világosra teszi számunkra azt, hogy újra és újra meg kell vitassuk ezeket. Egészében véve azonban úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamenteknek javítani kell a koordinációt, a, a szakbizottsági ülések közös szervezésében, a, a, a, a képviselők közötti kapcsolatok építésében, és az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek közötti általános információcsere, meg a kormányzatokkal való információcserét jobban kéne koordinálnunk. Ez Ausztriában határon átnyúló, határ, párthatárokon átnyúló egyetértés, hogy itt aktívabban kellene együttműködnünk. Thank you, Epaminon. Köszönöm szépen. Epaminondas Marias következik. Köszönöm szépen, elnök úr. és üdvözlöm én is a nemzeti parlamentekből érkezett kollégákat ezen az eszmecserén. Szeretném kiemelni, hogy itt nincsenek görögök a görög nemzeti parlamentből, és ahogy elmondta Luke kolléga, német kollégák sincsenek itt. Én tudom, hogy nagyon sok német képviselő tudja, hogy azzal a döntéssel, azokkal a döntésekkel, amelyeket az ő parlamentje meghoz, főként Merkel asszony politikája, és így tovább, tulajdonképpen ráerőltetik a lépéseket az Európai Unióra. Ami Görögországot illeti, a döntések, amelyeket a görög parlamentben hoznak meg, tulajdonképpen a trojka által előírt, illetve a befektetők által előírt döntések, és ez is megerősíti azt, amit már többször elmondtunk Görögországban, és én is elmondtam. Ma a gazdaságpolitika, amely Görögországban megvalósul, az tulajdonképpen a trojka erőlteti ránk meg nincsenek itt ajánlások. Nem mondható, nem beszélhetünk specifikus ajánlásokról a szemeszter keretein belül, mert a memorandumok döntéseit alkalmazzák, ezeket a döntéseket meghozták, ugye, tulajdonképpen ők vitték Görögországot a teljes gazdasági katasztrófába. A memorandumok pedig a bizottság válaszain alapulnak, volt egy vizsgálat, de semmi nem kapcsolódik az emberi jogi kartához. Tulajdonképpen Görögországban ezt a módszert lehet alkalmazni, akkor is, hogyha nemzetközi szerződéseket és az alapjogi kartát szegik meg. Ez a lényegi pont, amire eljutottak a memorandum országai, két különböző szint van, Németország, Franciaország az egyik, és a másik oldalon Görögország, Írország, Portugália, és így tovább, akik elszenvedik a katasztrófákat és a következményeket, ezeknek a memorandumoknak a következményeit. Sem erre nem tudunk haladni, hatalmas a munkanélküliség, és egész egyszerűen most már 14 milliónyi hitelt kaptunk, de még mindig másfél millió munkanélküli van, és elfogadhatatlan ez. A tőke 75%-a elmenekült az országból, az én hazám tulajdonképpen elszegényedett. És ezek azok a feltételek, azok a körülmények, amelyek között élünk a trojka munkájának nyomán. Úgyhogy ez a híres európai szemeszter nálunk a gyakorlatban nem létezik. Nálunk a gyakorlatban az működik, hogy mi azt tesszük, amit Merkel és a többiek akarnak. Ha be kell fejeznem, hát ezzel a megszorítás politikával be kell fejezni. Most pedig Fannoyer Hojzen következik. Köszönöm szépen. Nem fogok belemenni a részletekbe, mert ezt már megtették a kollégáim, csak a nemzeti parlamentek képviselőihez szeretnék szólni. Szeretnék gratulálni, amiért eljöttek ide. Én szerintem ez nagyon fontos, nagyon jó az, hogy eszmét cserélünk, és hogy a bevált gyakorlatokat kicseréljük. Én azt hiszem, hogy azok a témák, amelyekről itt vitázunk, rendkívül fontosak, és szerintem jó lenne, hogyha továbbiakban is tudnánk beszélni az országspecifikus ajánlásoktól, a stabilitási paktumról, és arról, hogy mindez hogyan valósul meg az egyes tagállamokban. Ahogy a már több kolléga is említette, Nincsenek görögök, és nincsenek németek sem a nemzeti parlamentektől, de még talán súlyosabb, hogy nagyon sok más ország is hiányzik a mai napon itt. Tavaly, amikor itt voltam, a Nemzeti Parlamentem nevében. Körülbelül ugyanez volt a helyzet. Nagyon sok ország el se küldte képviselőit. Szerintem valamit tenni kellene, ugyanis én nem hiszem, hogy azok az országok, akik nincsenek ma itt, nem gondolják fontosnak a mai témáinkat. Lehet, hogy nincsenek jó gyakorlataik, amelyeket meg tudnának osztani velünk. Nem hiszem, hogy így lenne ez. Tehát én azt hiszem, hogy valamit tenni kellene ezen a fronton. A nemzeti parlamentektől fontos az együttműködés, a parlamentközi együttműködési hálózat. Talán jövőre itt lesz minden ország képviselője, és a nemzeti parlamentek képviselőit kérem, akár frakcióikban, beszéljenek más országbeli képviselőkkel, tudakolják meg, hogy miért nincsenek itt, és hogyan lehetne elérni, hogy itt legyenek jövőre. Thank you. Now... Köszönöm. Zdrán Gyurdovics Horvátországból. A Költségvetési Szakbizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is üdvözölni ezt a jelentéstervezetet. Szerintem lefedi, illetve foglalkozik mindazokkal a témákkal, amelyek feltétlenül fontosak a nemzeti parlamentek szempontjából. Fontos kérdés, hogy és régóta beszélünk arról, hogy be kéne vonni jobban a tagállami parlamenteket ebbe a folyamatba. Szerintem is. Gyakorabbi kapcsolatfelvétel, gyakarabb, gyakrabban ö, megvalósuló közös elemzések kellene, hogy létrejöjjenek. Jobb koordináció és azt is látni kell, hogy csak 10 százaléka a 2013-as ajánlásoknak került teljes körben végrehajtásra. Míg 45 százaléka a tavalyi ajánlásoknak csak korlátozott mértékben került végrehajtásra. Ez kulcsfontosságú lenne a költségvetési és általában gazdasági döntések meghozatalában, hiszen még ha jók is, kiválóak is az ajánlások, hát ha nem hagyják végre azokat, akkor nem sok hasznuk van. És nem várhatjuk tőlük, hogy valamiféle jelentős eredményt hoznak. Tehát a végrehajtáson áll vagy bukik a dolog, mint oly sok esetben, és ezt bizony meg kellene szívlelnünk ebben a körben is. Horvátország konkrét esetében a túlzott hiány eljárásban van az ország. Horvátország recesszióban volt, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, és meg kell határoznunk, látnunk kell, hogy, hogy egyes ágazatok pedig már régóta recesszióban vannak, például az építőipar. Úgyhogy több együttműködésre van tök, szükség, különösen ezekben a ágazatokban. Thank you, Chairman, and again just to... Köszönöm. Én is üdvözlöm. A, a jelentéstevőt, és köszöntöm képviselőtársainkat a tagállami parlamentekből, és, már, és a GUA társ, illetve árnyék előadót is üdvözlöm, aki nevünkben beterjesztett módosítókat, amelyek révén szerintem erősebb lesz a dokumentum. Egyik kollégám korábban beszélt arról az egyensúlyról, amelyet a jobb és baloldal között kell meghatároznunk e témákban. Talán ennél is alapvető probléma szerintem az, hogy abszolút demokratikus deficit van ennek az egész folyamatnak a a, a közepében. Erről többen beszéltek parlamenti képviselők. Nem tudom, hogy választóik tudják-e, hogy most ez az ülés folyik. Nem tudom, hogy egyáltalán parlamenti képviselők tudnak -e erről az ülésről. A gazdasági növekedésről szóló diskurzus, és ennek, ennek a valóság alapja nem áll fenn szerintem. azokban az országban különösen nem, amelyek hatalmas recesszió áldozatai. A valóság az, hogy olyan országban, mint hazám, Írország, akik eleve a válság előtt is már a legszegényebbek voltak, még most szegényebbek, a közszolgáltatások minősége, mértéke rosszabb, mint volt. Az állampolgárok hatalmas többsége szegénynek érzi magát, rossz helyzetben érzi magát, és a tagállamokban nagyon sok régió aránytalanul szenvedte meg a bevezetett intézkedéseket, és ez megint csak a demokratikus deficitre vezet vissza bennünket. Én azt arra bátorítanék, hogy az országspecifikus ajánlások folyamatában lépjünk egy radikálisat. Vezessünk be egy olyan rendelkezést, miszerint egyetlen országspecifikus ajánlást sem lehet elfogadni olyan a kormány részéről, hogyha ellentmond a kormányprogramnak, amely alapján megválasztották. Mert hogy itt nem arról, csak arról van szó, hogy ez számon kérhetőek a Nemzeti Parlament és az Európai Parlament előtt az emberek, hanem azokat is számon kérhetőek kell tenni, akik a végrehajtásban működnek. Tehát azt kérjük, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek valóban ösztönzik a helyi gazdaságot és gazdaságokat, és olyan beruházásokat engednek meg, melyek azokra az ágazatokban mennek, amelyeket, amelyek legjobban megszenvedték a válságot, illetve azon intézkedéseket, amelyeket bevezettek azon filozófia alapján, mi szerint a megszorítások lesznek majd a megoldás. És és ahelyett, hogy támogatnák ezeket a legjobban szemedő ágazatokat és rétegeket, tovább szorítják őket. Zárinápolos. Szotirius Zárinápolos. Köszönöm szépen. A tegnap elmondottak alapján Drági úr és a ma elhangzottak alapján a következő konklúziókat tudom levonni. Az európai politika ilyen formában fog folytatódni, sőt, még súlyosabb lesz. Drági úr azt mondta, hogy különböző intézkedéseket fognak enyhíteni, de ez nem igaz. A stabilitási paktum, a felügyeleti szerv, a szanálások, restrukturációk folytatódni fognak, és mindez a nagy cégeknek az érdekeit fogja védeni. 82 millió eurót adtak, de hová fogják ezt kifizetni? Ahogyan az európai szemeszterben is hallhatjuk, a nagyobb adókból, illetve a jóléti állam leépítéséből fog származni ez a pénz, valamint az éhbérekből. És ennek hatása lesz az oktatásra, az egészségügyre és az élet minden területére. Tehát amikor költségvetési fegyelemről van szó, az tulajdonképpen mindig az emberek pénzében, pénzéből veszel, úgyhogy az egész európai szemeszter nem más, mint az emberek elleni támadás, és nem az ő javukat szolgálja. Köszönöm. Ott már Karász. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy előzetes megjegyzésem volna, és négy pontot szeretnék felhozni. Az előzetes megjegyzésem bevezetőm az, hogy nagyon helyén való, hogy itt együttműködünk. Ez együttműködés tudnilik alapvető és erősen struktúrált párbeszéd kell legyen, nem csak az európai szemeszterre vonatkozóan, hanem például a jövő héten a 13-as cikkel kapcsolatos konferenciát is szervezzük ugyanebben a teremben, és rendkívül fontos, hogy szükségszerű, hogy minden intézkedés, amely a pénzügyi válság, gazdasági válság nyomán született, és amely nem a közösségi jog alapján áll, az koordinált parlamentközi koordináció tárgya legyen. Nem arról van szó, hogy ki, mitől, ki mit veszel kitől, hanem arról van szó, hogy közös felelősségünk alapján egy közös európai cél érdekében kell tovább lépnünk. Ez vezet az első pontomhoz. Mi is itt a kiinduló pont? Van egy közös valutánk, és ez, ez ugyanakkor nincs egységes költségvetésünk, és nincs egységes gazdasági és adópolitikánk. Ezért, hogyha a válság tanulságait le akarjuk vonni, nem csak stabilizálnunk kell, hanem egy közös gazdaság, költségvetés és adópolitikai koordinációt kell létrehozni európai szinten. Ez szükségszerű. És ez a második gondolatomhoz vezet el. Az európai szemeszter és a six-pack, a two-pack, az ESM, a trojka, mindezek csak segédkonstrukciók, jó részt kormányközi alapon létrejött, és az Európai Parlament kevéssé kerül bevonásra ezekben, ezek csak addig működnek, amíg egy szerződés, módosítás közösségi szintre nem helyezi mindezeket a politikákat, addig ezek csak átmeneti megoldások lehetnek, amelyeket most alkalmaznak. És a trojka is a közösségi jog alapján kell álljon majd, az ESM-et is erre az alapra kell helyezni, ebbe kell gyökerezzen majd, és rendkívül skeptikus, sőt elutasító vagyok azzal kapcsolatban, hogy jelenleg arra törekszünk, hogy az ESM-et, valamint az Európai Stabilitási Mechanizmust ismét ki akarjuk takarítani, úgymond, ahelyett, hogy ahogy megállapítottuk, egy közös európai valuta alap felé lépnénk tovább. Csak egy európai valuta alap létrejöttével, amely a közösségi jogra támaszkodik, csak ekkor kapná meg azt a politikai hitelességet, amely az Európai Unió számára fontos ahhoz, hogy bármikor stabilizási intézkedéseket hozzon, amelyek a közös valutával kapcsolatosak. Harmadik pont, tartalmi, az európai szemeszter tartalmát illetően utalnunk kell arra, hogy az új bizottság, az európai szemeszterért felelős Moszkovici urat és Tyson asszonyt tette felelőssé, az ő tárcáikat, és ezzel a valuta növekedés, foglalkozatás, költségvetés, szociál, társadalmi, szociális és, és munkapolitika egy körbe került, a közös költségvetési politikát is ide kell sorolnunk, és a negyedik pont a végrehajtást illeti. Itt is olyan világosan látjuk, hogy az ajánlásokból kötelezettségeket kell csinálni, amelyek szankciókkal megkövetelhetőek. Tehát kötelez, a végrehajtás kötelezettségét szankciós mechanizmussal kell alátámasztani, és ezt, ez a végrehajtás azért kötelező, mert ha a végrehajtás nem megfelelő, akkor sehol se visz az egész. Meglátjuk, hogy a két oldal hogy tud ebben megállapodni majd. Is Kostas Mavrides, and then... Kostas Mavrides az utolsó hozzászóló, és utána pedig az előadónak még majd megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak. A jelentés kidolgozásáért. Elnök úr, nagyon nehéz gazdasági kérdésekről beszélni, anélkül, hogy az ideológiára ne utalnánk, az ideológiai tartalomra. És én most ezt fogom megpróbálni. Egyetlen egy dologra szeretnék összpontosítani, ez pedig a következő. Megpróbálok a lehető legkevésbé ideológikus lenni amikor tanulmányoztam az ország specifikus ajánlásokat, én azt vártam, hogy lesz bennük a magánszektor adósságának restruktúrálásáról is valami. Vannak olyan tagállamok, ahol a magánszféra adóssága hatalmas tartoznak a bankrendszernek, és ez az szint az Európeriférián, Spanyolország, vagy a saját hazán, Ciprus is ide tartozik, annyira magas ez az szint és közben a jövedelmek csökkennek, hogy tulajdonképpen ez a zombi adósság a banki öm, mérlegekben szerepel. Tehát második esélyt kell adni európai specifikus ajánlást kell megfogalmazni, vagyis hát ez segíthetne. Észszerű magyarázat arra, hogy egy ilyen kérdéssel miért nem foglalkozunk, szerintem nem nagyon van esetleg az, hogy azok, akik az ország specifikus ajánlásokat megfogalmazzák, úgy gondolják, hogy hát ez egy nulla összegű játszma, ha valakinek plusz egy eurónyi adóssága lesz, akkor valaki másnak meg kell azt fizetni. De hát most nem normál helyzetben vagyunk, rendkívüli helyzetben vagyunk. És egy ilyen ö, megoldás segítené a gazdasági dinamikát, hozzáadott értéke lenne. És ezért hangsúlyozom, hogy a csődeljárás, a szolvencia eljárás alapvető reformjára szükség van, mert különben nem tudjuk az eurozóna perifériáján lévő országok nyakába logó adósságot megoldani. Köszönöm, mondja az elnök úr. Úgy látom, Brian Hayes is szólni kívánt, és nem vettük ezt észre, úgyhogy először még megadom neki a szót, de arra kérem, hogy legyen rövid, ha lehetséges. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy ennyire kedves volt, és megadta nekem a szót. Üdvözlöm a Nemzeti Parlamentekkel folytatott dialógust. Egyetértek azokkal a kollégákkal is, akik azt mondják, hogy ezt a dialógust erősíteni kell minden területen. A következőt szerettem volna mondani. Az országspecifikus ajánlások, illetve a szemeszter folyamata, amit a múlt héten is egyébként megbeszéltünk, vagy két héttel ezelőtt a parlamentben az előadóval, csak akkor lesz hatásos, hogyha a tagállamok a sajátjukénak érzik ezeket az ajánlásokat és végrehajtják őket. Itt nem arról van szó, hogy kényszerítünk eh, bizonyos tagállamokat, hanem arról, hogy tanulunk eh, egymástól. Mondok egy példát. Hogy lehet az, hogy Németországban és Ausztriában a fiatalok munkanélkülisége 6-7 százalék, és közben Nagy-Britanniában és Írországban meg 25 százalék? Mit tesz Ausztria és Németország másképpen a képzésben, az üzleti vállalkozások bevonásában, és így tovább, amit mi nem teszünk meg? Ez a kérdés, amit fel kell, hogy tennünk. Hogyan tudjuk jobban elvégezni a feladatainkat közigazgatási szempontból? És egyetértek Lincs kollégával, aki nagyon helyesen mondta, hogy szükség van foglalkozni ezzel, hogy ugye megfogalmazódik az ajánlás, utána pedig a tanács elfogadja, és itt van egy kis szünet időköz, a szakbizottságunk és a parlamentek együttműködés, nemzeti parlamentek együttműködésével kell dolgoznunk. A cél az az, hogy a közigazgatás működését javítsuk, és ezért támogattuk azokat a mondosítókat ehhez a jelentéshez, amelyek konkrétan ezt javasolják. Tehát, hogy ahol országspecifikus ajánlások születnek, akkor nézzük meg például azt, hogy a több éves pénzügyi kereteket, az EU költségvetést használjuk fel, hogy segítse az érintett tagállamot, hogy a költségvetési rendszerét igazítsák. Hát minden drága technológiára van szükség, mondjuk, hogy a közigazgatási rendszerben változtassunk, ez költséges, tehát akkor tessék az EU-s költségvetést felhasználni arra, hogy segítsük az érintett tagállamot abban, hogy a saját közigazgatási rendszerét ebbe az irányba igazítsa. És végül az utolsó dolog, a hatos csomag, a kettes csomag, a eljárás, a fiskális paktum, ezeket mind elfogták, elfogadták az én hazámban is, anélkül, hogy a lakosok szuverén módon egyetértettek volna ezzel. Ez arról szól, hogy a fegyelmet, a fiskális fegyelmet biztosítsuk, plusz garantáljuk azt is, hogy megvan a növekedéshez vezető út. A növekedéshez vezető út nélkül nem tudunk előrelépni, kell a beruházás, a fejlesztés, és így tovább ha a növekedés felé elindulunk, akkor az emberek is velünk jönnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy az elnök úr visszaadom a szót az előadónak, hogy a végső megjegyzéseit, záró megjegyzéseit megtegye. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák, azt hiszem gyümölcsöző eszmecserét folytattunk. És nem csak én, mint előadó, de a többi frakció árnyék előadói is figyelemmel követték az önök véleményét, feljegyeztük ezeket a hozzászólásokat, és az elkövetkezendő hetekben megpróbálunk kompromisszumra jutni. Nem tudok majd minden hozzászólásra reagálni, mert rövid az idő, egy-két megjegyzést kívánok csak elmondani zárásként. Először is. Azt gondolom, hogy egy valamit nagyon világosan értenünk kell. A monetáris zóna, az eurozóna tagjai vagyunk, ez kötelezettségekkel jár és bizony kondicionalitások is vannak itt a szabályokat, már amikor a zónát felállították, létrehozták, és láttuk, hogy egyelőre hova vezetett ez a magatartás. Egyelőre a gazdasági kormányzási keretek megerősítésére emiatt van szükség. Vannak olyan országok, akik önállóan működnek, és azt ellenőrzik, tehát a saját magukat ellenőrzik, hogy betartják el szabályokat, ők a bírák, és ők egyben azok, akiket elbírálnak. Hát ez nem működik. A tagállamokkal együtt tehát azt fogadtuk el, hogy a bizottság egy kívülálló objektív döntőbíró idézőjelben ebben a folyamatban. Nagyon fontos, hogy erre mindenkit emlékeztessünk. Második dolog, strukturális reformok és deficit. Nagyon sok megjegyzést hallottam, ahol elmondták, hogy a megszorítások, a strukturális reformoknak mind-mind negatív hatása volt. Voltak olyan tagállamok, ahol ez volt a helyzet, de hát attól függ, hogy honnan indulunk ki. Hogyha a válság elejétől indulunk, hát akkor ez igaz. De nagyon sok egyensúlytalanságot ki kellett igazítani, és ezeknek hosszú létrejött veteli ideje volt, tehát már a válság előtt halmozottak ezek a problémák. Voltak olyan országok, akiknek nincs ilyen gondja, Németország, másoknak pedig van. Ezeket a strukturális reformokat tehát végre kell hajtani, még egyszer mondom, a gazdasági kormányzás a kondicionalitásra alapul, tehát a tagállam elvégzi a munkáját, végrehajtja az ajánlásokat, plusz azok a pénzösszegek, amelyeket a periférián lévő országok kaptak, azért azok igen hatalmasak. A növekedést, a versenyképességet ösztönözni kell, a munkanélküliséggel kezdeni kell valamit, mindehez többféle intézkedésre szükség van, egyfajta mixre. A négyes bekezdésem a jelentésben, de az ötös is, a négyes konkrétan ezt említi meg, hogy az Európai Unió nem tud versenyképes lenni a munkaerőköltségén, csak a munkaerőköltségével újfajta piacokra kell betörnünk, nemzetközi kereskedelem, és így tovább innováció, stb. De az ötödik bekezdésben is beírom, hogy nem csak állami, hanem magánbefektetésekre is szükség van, mind a kettőre szükség van. A kérdés ugye, hogy hogyan, és kit választanak ki, az egy másik tészta. Beg a kollégám már említette, hogy mondjuk az Antwerpeni körgyűrű egy infrastruktúrális projekt, és 85%-ban a magánszféra finanszírozza ezt. Hát tessék, ilyen megoldások is vannak, a kettő kombinációjának valóban hozzáadott értéke lehet mindenki előnyére, mindenki hasznára. Az utolsó dolog pedig a demokratikus folyamatról, illetve arról, hogy a tagállamok mennyinek, mennyire érzik sajátjukének az országspecifikus ajánlásokat. Az utolsó hozzászóló megjegyzése is azt hiszem tükrözi ezt. Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy amikor ezeket a folyamatokat a tagállamok követik, végrehajtják, és hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy a hatos, a kettes csomag, a fiskális kompakt, ezt, ez mind, mind elfogadták a tagállamok. És most akkor itt az idő, hogy tessék végrehajtani, a szabályokat tartsák be, hajtsák végre azt, amit elfogadtak. Tessék a strukturális reformokat végrehajtani, a befektetőket ösztönözni és a célkitűzéseket az Európai 2020-as stratégiában elérni. Tehát munkanélküliség, fiatalok munkanélkülisége, innovációba való befektetés, és így tovább. Csak ezen az egy módon tudunk a válságból kilábalni, hogyha a tagállamok maguk is értik, hogy miért kell ezeket a lépéseket végrehajtani, ez nem Brüsszel által rájuk tolt valami fajta feladat. Ez az ő érdekük, hogy megértsék, hogy exportot generáljanak, növekedést generáljanak, a gazdasági fellendést, fellendülést támogassák. Úgyhogy mindenki megjegyzéseit meghallgattam, majd a parlamentben még folytatjuk tovább a vitát a kollégákkal. Köszönöm szépen a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogy eljöttek, és remélem találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen! Megköszönöm még egyszer a nemzeti parlamenti kollégáknak a részvételt. Nagyon értékesek voltak ezek a hozzászólások az eszmecseréhez. Azt hiszem, hogy ez a folyamat, hogy a demokratikus elszámoltathatóságot egy, erősítjük az európai szemeszteren belül, ez még mindig zajlik, ezt folyamatosan javítjuk, és a mai eszmecsere is ebbe az irányba mutatott. Nagyon hasznos megjegyzéseket és információkat kaptunk önöktől. Reméljük, hogy ez az eszmecsere önöket is segítette abban, hogy otthon a feladataikat ellássák, mert most nagyon fontos eszmecserék következnek a nemzeti költségvetésekről az önök nemzeti parlamentjeiben. Tehát a stabilitási feladatok, illetve az ország specifikus ajánlások közötti egyensúlyt megteremteni, és így tovább egyetértettünk mindannyian abban, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy a nemzeti parlamenteket a lehető legkorábban és még jobban bevonjuk az ország specifikus ajánlások megvitatásának a folyamatába, EU-s szinten és nemzeti szinten is. Remélem, hogy együtt tudunk majd működni ebben a tekintetben, és a demokratikus legitimitást megerősítjük EU szinten is, és nemzeti szinten is az új szemeszter folyamatában. Az időbeosztásunk a következő ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Az EKON szakbizottság október 7-én szavaz, plenárison pedig majd az októberi második plenáris ülésen. Megköszönöm még egyszer mindenkinek.